Herzlich willkommen zu. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Ma délután és holnap egész nap ülésezünk. Múlt héten a plenárison került sor a mentesítési témára. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a témák feldolgozásában, akik jelentést készítettek, akik módosító javaslatokat nyújtottak be, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Mindenkinek e, eljuttattuk a Kont News-t, a fordításról is ott is találnak információt. A mai ülésünknek 6 órakor vége lesz, mert e, meghívott bennünket a felügyelőbizottság egy e, meg egy fogadásra, és erre kérek mindenkit, hogy vegyen részt. A hármas napi rendi ponttal folytatnám. A 2014-es jelentést az Olaf részéről mindenkit sok szeretettel köszöntök, a titkárság részéről és a munkatársakat, és hadd mondjam el, hogy tavaly háromszor találkoztunk, az Európai Bizottsági Mentesítési Eljárásról, amelyet múlt héten szavaztunk meg, ott az Olaf anyagokról is szó volt, és több olyan a 280-tól 287-ig terjedő bekezdésekben azzal foglalkozunk, hogy milyenek a munkakörülmények, és arról kérünk felvilágosítást, hogy miért nem hajtották végre az OLAF ajánlásait, utalunk a statisztikai problémákra, utalunk a számos, több mint 200 vizsgálatra. Látok azt, hogy az önök éves jelentései és a vélemények nagyon részletesen foglalkoznak ezzel a témával, úgyhogy nagyon örülök, hogy ma bemutatják ezt az éves jelentést. Meg is adom a szót az elnök úrnak, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Olaf nevében nagyon örülök annak, hogy bemutathatom az éves jelentés lényegi pontjait, amelyeket amely jelentést az olaf szabálynak megfelelően benyújtottunk a bizottságnak és a parlamentnek. Hagyd emlékeztessek arra, hogy az OLAF az egy független, magas szintű bizottság, és közös megegyezéssel nevezik ki a e, tagjait a tanácsbizottság és a parlament, és e, itt e, biztosítani kell, az Olaf vizsgálati függetlenségét és a lehetőségét arra, hogy vizsgálatokat folytasson, és az eljárási garanciáknak érvényesülniük kell. Ezen aspektusok tehát a legfontosabb tartalmi elemei a bemutatómnak, és szeretnék erre koncentrálni. A felügyelő bizottság, vagy az OLAF gyakran kritikával él, amely konstruktív kritika kell, hogy legyen, és ez az Olaf fő feladata. Ez a kritika, ez nem szabad, hogy árnyékot vessen annak, arra a munkára, amelyet az Olaf végez az Európai Unió és a, és a polgárai számára. Az Olaf mindig is elismerte, ezt, és az Európai Bizottság és, és, és arra kérjük az összes intézményt, hogy ezt vegyék figyelembe. A jogállamiság és a jó közigazgatás alapelemei eh, ezek, és ez oda vezet, hogy az európai polgárok bizalmat érezzenek az intézmények iránt. Az Olaf a munkáját eh, tehát így végzi, és néha a feladatunk ugye kritikát gyakorolni, és ezt meg is tesszük. Ez a jelentés, ez az éves jelentés, ez bemutatja azokat a monitorozási tevékenységeket, amelyeket végrehajtottunk 2014-től kezdve, a március elejétől kezdve. Az első fejezet az OLAF vizsgálati funkcióit mutatja meg a második fejezet, az Olaffal és az érdekelt felekkel való együttműködésre koncentrál, különös tekintettel a felügyelő bizottság javaslatainak az Olaf általi követéseit illetően. Az elszámoltathatóságunk tehát nagyon fontos. A, hatos, a hatodik oldalon a felügyelő bizottság munkájáról szóló statisztikákat találják meg. A felügyelő bizottság kulcsfontosságú üzenete az, hogy az Európai Unió intézményeinek biztosítania kell az OLAF elszámoltathatóságát, és segíteni, erősíteni az Olafot. Ezt a, ennek az üzenetnek két dimenziója van. Az egyik miránk vonatkozik. Az elszámoltathatóság és a felelősség, a felügyelőbizottság, elszámoltathatóság és felügyelőbizottsága, és elszámoltathatóságát erősíteni kell. Másodszor az elszámoltathatósági eljárás, ami az Olafot és a vezető menedzsmentet illeti, ezt erősíteni kell. A parlament, a tanács és a bizottság, mint jogalkotók, és a parlament és a tanács emellett még ellenőrző szerepet is játszik, ők javíthatják az elszámoltathatóság e- eljárását, mind az OLAF, mind a felügyelő bizottsággal szembe. Ez a felügyelő e, bizottság, vagy ellenőrző bizottság szerep, tagjainak szerepét tisztázni kell, itt változások merülhetnek fel a jogszabályalkotásban, időközben a három intézmény közös interpretációjára van szükség. Az ellenőrző bizottság a titkárságtól nagyban függ, ez nagyon fontos szerepet játszik a titkárság a munkánkban, a titkárság információt kap, és az kezdeti vizsgálatokat elkészít, és segít a tagoknak a statisztikai elemzésekben. A titkárságnak az ellenőrző bizottságot segítenie kell a monitoring feladatban, feladatnak végrehajtásában lojális és hatékony módon, anélkül, hogy az, az el, a érdekkonfliktus felmerülne. Mindazonáltal a, az ellenőrző bizottság titkársága adminisztratív módon az OLAF főigazgató, fő titkára alá tartozik, ezért az ellenőrzött szerv fegyelmi rendszere alá tartozik ez a titkárság. Ez nem felel meg az Olafnak, a DG-nek és az intézmény érdekeinek sem. Az ellenőrző bizottság font, négy fontos feltételt szabott meg, a titkárság önálló működésére, végrehajtás, vagy az emberek felvétele, másodszor a titkárság vezetője, mint vezető menedzser visszaállítása, harmadszor a titkársági munkatársak előléptetésénekről szóló döntés, negyedszer pedig a költségvetési végrehajtás. Az ellenőrző bizottság szerint ez az utolsó pont, ez itt ez megvalósult, tehát a költségvetés át, irány, költségvetési átirányítás, hát a másik három pontban azonban még nagyon sok javítani való van. Igyekszünk javítani a munka kapcsolatainkat az Olaffal, és ez folyamatosan megtörténik. A párbeszéd, technikai együttműködés van, az OLAF vezető tisztviselői és az ellenőrző bizottság között együttműködés és párbeszéd folyik, azonban a legfontosabb kérdés az nem a munka körülmények megvalósítása, vagy a munka egyezmények megvalósítása, hanem a függetlenség kérdése. Itt az Európai Parlament is kitér a mentesítési eljárásában erre, ugyanígy ez fontos kérdés, amelyben az intézményeknek meg kellene állapodni. A legfontosabb kérdés, amiben meg kell állapodni, az az, hogy az ellenőrző bizottság a tanácsadója-e az Olaf főtitkárának, és vagy pedig az Európai Bizottság alá tartozik-e, e, vagy második lehetőség az, hogy az ellenőrzési bizottság ez egy nagy külső ellenőrző szerv, e, külső és belső audit létrehozására e, és a feladatok végrehajtását ellenőrzi-e. Az első megközelítésben, amikor is az ellenőrzési bizottság csak általánosságban folytat vizsgálatokat, és csak az Olaf főtitkárának felhívására aktivizálja magát. A parlament, a tanács és a bizottság az ellenőrző bizottságnak a mandátumát ellenőriznie kell a jelenlegi törvényzési ciklusban, és végre kell, végig kell gondolnia azt is, hogy a 2014-1-es külön jelentés, amely az ellenőrző bizottság külön szerepéről szólt a jogszabály alkotási folyamatban, az információhoz való hozzáférésről, hogy ez mennyiben valósult meg. A 2014-es év alatt a feladatunk lényege az vizsgálati munka volt, és ez összefüggött az olaf függetlenségével. 2014-ben négyes véleményt elfogadtuk az vizsgálatokról. Az OLAF a több mint 12 évig tartó vizsgálatokat meg kell, hogy indokolja. A jelenlegi információ nem elengedő ahhoz, hogy megfelelően monitorozzuk a kérdést, és azt, hogy milyen okok vezetnek oda, hogy a, a vizsgálat ilyen sokáig tart. Emellett elkészítettük a 2014 5-ös vélemény, vagy ajánlást is, a statisztikai kérdésekről. Ez a két vélemény elég átfogó bemutatót ad a statisztikákról, és elmondja azt is, hogy miért van az, hogy számos eset több mint 12 hónapig tart, vizsgálati eset több mint 12 hónapig tart, pedig ez lenne a benchmark. Nem meglepő, hogy a mezőgazdasági és strukturális alappal kapcsolatos kiadásoknak több adják a több mint 12 hónapig tartó esetek több mint a felét, és itt nem sikerült betartani a 12 hónapos benchmarkot. Ami a külső ajánlásokat illeti, a kalkulációs módszernek hatása volt arra, hogy az ellenőrző bizottság milyen jelentéseket nyújtott be a bizottságos tanácsnak és a parlamentnek. Egyre rosszabb a helyzet, a függelékben látják ezt. A legfontosabb eredményei a bizottságunknak a következő. A jelenlegi beszámoló módszert javítani kell azért, hogy az OLAF vizsgálati teljesítményéről jobban be tudjunk számolni. Az, az átlagos vizsgálati idő, ez általában csak egy nagyjáboli képet ad a vizsgálatok idő idejéről. Az Olafnak átláthatónak kell lenni, a az ügyekről, a több mint 12 hónapig tartó ügyekről szóló jelentést részletesen kell elkészíteni, és ezen a kérdésen igyekszünk együttműködni, de ennek az eredményeit még várjuk. Az ellenőrző bizottság emellett a jobb menedzsmentet próbálja megvalósítani, az OLAF a belső monitorozásra koncentrál, és számos releváns eszközt, eszköze van ehhez és optimalizálni kell a menedzsment eszközöket. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az ellenőrző bizottság igyekszik folytatni a munkáját az vizsgálatokról szóló statisztikákról, és a teljesítményének, a feladatainak a vizsgálati elemeiről, és miután a ma benyújtott éves jelentést bemutattuk, elfogadtunk az Olaf főigazgatójától egy felkérés, mert egy véleményt készítünk azokról az anonim levélre vonatkozó vádakról, amelyek a félrevezető statisztikákra vonatkoznak, amelyeket az Olaf készített e, a vádak szerint. A 2015-ös beszámolónknak lesz ez majd tárgya. Az ügyek, a vizsgálatok hosszának, a, a vizsgálatok hossza, ez egy fontos benchmark az Olaf és mi számunkra is, és erről rendelkezik az Olaf szabályzat 16-os cikk. A bizottság készített 2011-ben egy hármas számú külön jelentést ez arra 422 ügyre koncentrál, amelyeket 2013-ban indítottak. indították. A jelentés lényege annak megállapítása, hogy megvolt-e az elegendő szint ahhoz, hogy a vizsgálatokat elindítsák, és a bejövő információk ezt indokolták-e. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a vizsgálat beindításának mindig van hatása az érintett személyek jogi helyzetére, ezért nagyon fontos a bejövő információ értékelése, mielőtt megindítják a vizsgálatot. A jelentés szerint az Olaf nem vizsgálta meg ezeket a bejövő információkat megfelelően. Az Olaf tiszteletben kell tartani a jogi előírásokat, nagyon fontos a bejövő információk megfelelő elemzése mindenféle vizsgálat elindítása előtt. A bizottság folytatja átfogó értékelési feladatát a vizsgálatok kiválasztásával kapcsolatban, az információ értékelésével kapcsolatban, és egy jelentésben ezt bemutatjuk, ez egy másik téma, amelyet még nem zártunk le, és ebben eh, folytatjuk a munkát. Meg fogjuk vizsgálni 2015-ben, a, vagy mik voltak a nyomozások során a prioritások. Ez a jelenlegi Olaf rendeletben is fontos szerepet kap. Szeretnénk felvetni azt is, hogy a e, nyomozati, e, nyomozási politika prioritásainak milyen hatása van az források felhasználására az Olafnál. Itt a jogalkotó szabályozó hatóságnak szerepe van, hiszen elvárásokat támaszthat eh, arra, mhm. hogy eh, a nyomozási politika prioritásait milyen politika kell, hogy kialakítsa. Más alkalmakkor is eh, persze erre van lehetősége ezeknek a szerveknek. Az Olaf az ellenőrző bizottság ajánlásait végre kell, hogy hajtsa. Együtt működünk az Olaffal, az, és vizsgáljuk az ajánlásaink végrehajtását. Mi az ellenőrző bizottság prioritásokat határoztunk meg az ajánlások kapcsán, megvizsgáltuk, hogy hol tart ezeknek a végrehajtása, és az Olaf-val egyeztetünk, hogyha érdemi okokat tudnak felhozni, hogy miért értek el az ajánlásoktól. A politikánk fő irányvonala az, hogy kevesebb, de érdemibb ajánlásokat dolgozzunk ki, mint a múltban, bár a múltban is fontos intézkedéseket eredményeztek az ajánlásaink. Az szervező bizottság részt vesz az intézményközi párbeszédben. Az Európai Bizottság alelnökével, eh, Georgieve asszonyjal már beszéltünk erről. Az ajánlások eh, végrehajtása az intézményközi párbeszéd egyik témája. Ez a párbeszéd és intenzívebb kapcsolataink az alapvezetőségével azt eh, jelzik, hogy a véleményünk egyre inkább fontos szerepet kap, és a jövőbeni indikátorokat is, indikátorok meghatározásakor is ez a közöttünk lévő megállapodás lesz mindennek az alapja. Az ellenőrző bizottság 2014-es első jelentésében, amelynek tárgya az olapnyomozati függetlensége, most benyitottuk ezt a bizottságnak, a tanácsnak és a parlamentnek, és a bizottság fogja majd e, beterjeszteni az Olaf e, rendeletet e, ezzel kapcsolatban is. És vannak úgynevezett clearinghouse találkozók, amelyek során az olaf nyomozásainak függetlenségét vitatják meg, és ezek természetesen bizalmas információk. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az ellenőrző bizottság, mi felszólítottuk az olasz munkatársait, hogy vegyék meg az olasz függetlenségét olyan esetben, amikor az Európai Parlament néhány tagja megpróbál jogosatlan befolyást gyakorolni. Az éves jelentésünk egyik passzusa szól erről. Lehet, hogy ez egy mellékes epizód, de miután most itt vagyunk a parlamentben, szerettem volna felhívni az önök figyelmét erre. Összefoglalva, az ellenőrző bizottság az olaf együtt azt a fő missziót tölti be, hogy a jogállamiság megőrzése érdekében megpróbálja feltárni a jogtalan cselekményeket úgy, hogy közben ragaszkodik a jogállamiság elveihez. Az Európai Unió intézményei felé maximálisan elszámolt a, az olasz maximális elszámoltathatóságát és a nyomozások függetlenségét kívánjuk biztosítani. Hivatalosan is kapunk visszajelzéseket az EU intézményektől az éves jelentésünkre és az itt ismertetett eredményekre vonatkozóan. Tisztelt képviselők, elnök asszony, ha megengedik, megkérem, megkérem kollégáimat, akik szintén részt a jelentés elkészítésében, hogy ők is mondjanak néhány szót a jelentésről. elnök asszony, képviselő urak és hölgyek. Mi dolgoztunk a nyomozások időtartamával kapcsolatos kérdéseken. Ez az egyik fő funkciója a bizottságnak. Az új szabályzat, amely 2013. októberében lépett hatályba, megerősítette a felügyelőbizottság hatáskörét ezen a területen és csak példaként említek egy fontos intézkedést, mégpedig azt a kötelezettséget, hogy az Olaf, amint letelik a 12 hónapos időtartam, és nem zárult le a nyomozás, akkor folyamatosan tájékoztatnia kell az Olafnak a bizottságot 6 hónaponként az adott nyomozásról, amíg az le nem zárul. Ez azért fontos, mert lehetővé teszi számunkra, hogy valóban ellenőrizzük a nyomozások teljes időtartamát, és nem csupán az első kezdeti szakaszukat a nyomozásoknak. A munkánk, elemzésünk két dologra világított rá. Egyrésztről értékeltük, hogy a bizottságnak szolgáltatott információk elégségesek és megfelelőek ahhoz, hogy hatékonyan éljünk ellenőrzési funkciónkkal, és megfelelően beszámoljunk azon intézményeknek, amelyek kineveztek minket. A második tengely az volt, hogy értékeljük a belső irányítási eszközöket, amelyeket az Olaf létrehozott annak érdekében, hogy biztosítsuk a nyomozások időtartamára vonatkozó ellenőrzést. Több eszközünk is van, többek között megvizsgáltunk 658 jelentést, amelyet a 2014-es évben megkaptunk, és ez 391 nyomozásnak felel meg. Itt egyrésztről azon információkról van szó, amelyeket az OLAF adott át a felügyelőbizottságnak, és meg kell jelölni, hogy az OLAF formálisan eleget tett a rendszeres beszámolási kötelezettségének, és ez javulást jelent a korábbi évekhez képest, és egy fontos munkaterhet is jelképez. Ugyanakkor viszont a bizottságunknak meg kell állapítani a paradox módon, hogy noha a rendelet megerősítette az ellenőrzési hatáskörünket. Azok az információk, amelyeket az Olaftól kaptunk, hogy ezzel a funkcióval éljünk, nos, ezek jelentős mértékben csökkentek az előző években kapott információkhoz képest. És ez a csökkenés itt a kontextus elemeire vonatkozik a nyomozások során amikor is az esetleges pénzügyi következményekről van szó, illetve azon elemekről, amelyek lehetővé tennék a felügyelőbizottság számára, hogy valóban értékelje, hogy a nyomozás időtartama arányban áll-e az adott ügy összetettségével és az adott nyomozás körülményeivel. Az Olaf más részről rendelkezik azzal a kötelezettséggel, hogy bemutassa azon okokat, amik miatt egy adott nyomozást nem tudott lezárni a 12 hónapos első határidőn belül, és esetleg a további 6 hónapos határidőn belül sem. Nos, ezek a jelentések, amiket ezzel kapcsolatosan kaptunk, ezekből a bizottságunk levont egy következtetést, mely szerint az információk igencsak heterogének, amelyeket átadtak a felügyelőbizottságnak. Ugyanis a 14% a jelentéseknek, amelyeket átadtak nekünk, nem rendelkezett olyan okok megjelölésével, amelyek a nyomozások időtartamának hosszára adtak volna felvilágosítást. Nos, itt előzetes okokat ad át az Olaf nekünk, hogy megindokolja a nyomozások időtartamát minden egyes felügyelő esetében az Olafon belül. Egy elég jelentős számról van itt szó az okokat illetően, és ezek nem feltétlenül motiváltak, nem indokoltak, és nem eléggé pontosak, tehát számunkra nehéz megfelelő elemzést végezni az okokat illetően. Az Olaf által lefolytatott nyomozások összetettsége esetében a leggyakrabban ö, a komplexitást vetik fel ö, okként, hogy miért tartott olyan hosszú ideig egy adott nyomozás, ö, és ö, itt egyrészt az ügyek nagyon összetettek, vagy a csalásséma, vagy a bevont operátorok száma az adott ö, csalás ügybe magas, tehát emiatt az Olaf ö, számos okot kategorizált, amelyek belső okoknak nevezhetők például a nyomozást lefolytatók személynek változása, vagy a nyomozási stratégia változása a nyomozás során. Aztán vannak külső okok is, mint például az együttműködés hiánya a tagállamok részéről, vagy az egységek vagy hatóságok részéről, amelyekkel az alapnak együtt kell működnie. Aztán lehetnek politikai kontextusok, gazdasági kontextus adott tagállamokban, amelyek nehezíthetik a nyomozást, és amelyek megnyújthatják a nyomozás időtartamát. Számos kategorizálást javasoltunk ezen okokat, illetően, hogy jobban lehessen elemezni az adott okokat stratégiai szempontból, hogy miért is nyúlnak olyan hosszúra ezek a nyomozások. Az OLAF másik kötelezettsége az a kötelezettség vállalás, hogy a felügyelő bizottságot tájékoztassa azon intézkedésekről, amelyeket szándékozik meghozni, hogy meggyorsítsa a nyomozást annak érdekében, hogy az adott határidőn belül az adott nyomozás lezárul, lezárulhasson. Nos, nagyon gyakran a nyomozás elején már lehet tudni, hogy az adott nyomozás túl fog nyúlni a 12 hónapos időtartamon, tehát itt vannak bizonyos intézkedések, amelyek a nyomozás meggyorsítását hasz, ö, szolgálják, amelyek használhatóak, de nem feltétlenül mindig alkalmasak az adott összetett nyomozás lefolytatásához ezek az intézkedések. Emiatt a felügyelőbizottság a végzett elemzések során, ezt láthatják részletesen a véleményünk mellékletében, nos úgy véljük, hogy jobb információkat kell kapnunk, azon esetekben, amikor a nyomozások meghaladják a 12, illetve 18 hónapos határidőt, és ezen információknak pontosabbnak kell lenniük, van az esetben, hogyha a nyom, nyomozások túl hosszúra nyúlnak. Nos, a bizottságunk foglalkozott azzal a felvetéssel, amelyet a főigazgató vetett fel a múlt év során, ugyanis felhívtuk a nyomozók figyelmét arra, hogy jobban informálják, tájékoztassák a felügyelőbizottságot, tényszerű, pontosabb információkat nyújtva az egyes nyomozásokra vonatkozóan. Más részről egy közös munkát is végzünk annak érdekében, hogy homogénebb legyen a tájékoztatása a felügyelőbizottságunknak előre meghatározott adatok révén, amelyeket ugye a nyomozóknak kell kitölteniük. Aztán itt a második pontjára térnék ki a véleménynek az olafon belüli irányítás kérdése. Az OLAF ellenőrző intézkedéseket hozott létre, amelyek célja az, hogy a nyomozás időtartamát valóban kontroll alatt tudják tartani. A nyomozás során létrehoztak egy, jelen, egy rendszeres irányítást ülések formájában, mutatókat hoztak létre, amelyek mérik a nyomozás időtartamát, és a felügyelőbizottság azonban megállapítja, hogy nem kommunikáltak nekünk ezeket a mutatókat, és jelenleg az OLAF nem használja ezeket irányítási eszközként, noha lehetővé tennék a stratégiai elemzését azon nehézségeknek, amelyek a nyomozás felgyorsításának gátját képezték. Nos, itt szintén fontos lenne ezen irányítási intézkedésekről is jobb tájékoztatást kapni, tényszerű elemzés és stratégiai elemzés formájában az alap valamennyi partnerével együttesen, hiszen ő ők állnak a nyomozási késedelmek hátterében sok esetben. Ami a nyomozás időtartamát illeti, gyakran a nyomozás végén az Olaf ugye létrehozott egy egységet, amely felülvizsgálja az adott nyomozásokat, amikor ezek befejeződtek, és itt ennek az egységnek van egy különleges ellenőrzési mutatója, ugyanis azt vizsgálják, hogy a nyomozásokat megfelelő határidőn belül hajtották-e végre, és ezek arányosak voltak-e az adott ügy összetettségével. Nos, itt számos dossziét megvizsgáltunk, amelyekhez hozzáférést biztosítottak nekünk, és gyakran ö, átadták ezeket az információkat, de nem indokolták meg ezeket. Éppen ezért nehéz számunkra megítélni, hogy ez az egység ö, adott esetben milyen mutatók alapján engedélyezte vagy, ö, vagy kifogásolta az adott nyomozások időtartamát. Aztán itt ö, az erőforrások megosztása is gyakran nehezen megítélhető az adott ügy összetettségével arányosan. Ez szintén egy kényes és nehéz téma, amivel kapcsolatosan a felügyelőbizottság azt javasolta az Olafnak, hogy hozzon létre egyfajta elméleti tevékenységi tehermutatót, és így módon rendszeresen ö, élni lehetne ezzel a mutatóval a nyomozások során. És így megfelelően lehetne az emberi erőforrások, vagy az erőforrások megosztását mérni az adott nyomozati cselekmények kapcsán. Az Olaf erre is megfelelően reagált a nyomozások időtartamának irányítását illetően, Azokon eszközök összessége, amelyeket létrehoztak, ezek számunkra úgy tűnik, hogy lehetővé teszik a nyomozások megfelelőbb irányítását, ugyanakkor ezen eszközök használatát még optimizálni kell. A felügyelőbizottságot tájékoztatták, hogy a főigazgató megkezdte ezen intézkedések használatát azon nyomozások esetében, amelyeket 2013, illetve 2014-ben indítottak. A vélemény ajánlásai egyrészt arra irányulnak, hogy a felügyelőbizottság jobb tájékoztatása történjen meg olyan célból, hogy az európai intézmény felé intézmények felé megfelelőbben be tudjunk számolni, másrésztről pedig a belső kontrollt optimizálni kell az Olafon belül, amelyet az Olaf saját szervezetén belül már létrehozott. Elnök, köszönöm. Következő. Tisztelt elnök asszony, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tisztelt tagjai. Mindenkit köszönöm, hogy meghívtak, hogy bemutassuk az idei éves jelentésünket. Hogy az elnök asszony bejelentette, a jelentés készítőjeként két dologról szeretném önöket tájékoztatni. Először is az egyik a felügyelő bizottság ajánlásainak utóélete. élete. Tavaly februárban, amikor a rendelet hatályba lépett, a felügyelőbizottság úgy döntött, hogy nyomon fogja követni az OLAF számára kidolgozott ajánlások utóéletét. Tavaly novemberben a felügyelőbizottság a 2012 óta elkészített ajánlásokat összesítette, és ilyen módon vizsgálta azután ezeknek a végrehajtását. Az alapot kétszer hívtuk meg, hogy márciusban és júniusban, hogy fűzenek megjegyzéseket a jelentés tervezethez. A felügybizottság úgy ítélte meg, hogy nem volt megfelelő a munka, és erről tájékoztatta az Olafot. Tavaly novemberben az első jelentés után, illetve másodszor december 17-én, azaz a december 18-19-i Párizsi találkozó előestéjén reagált az Olaf. Kifogásoltuk, hogy nem volt megfelelő párbeszéd az Olaf által adott megjegyzések kapcsán nem volt elég konzultáció. Miután az Olaf főigazgatója általi bíráló megjegyzéseket elemezte, kértük. Márciusban reagáltunk erre, és arra kértük az Olafot, hogy lépjen tovább. A felügyelő bizottság egy véleményt akart készíteni, és ezért részletesen magyarázatokat fűzött minden ajánlásához, és felkérte az Olaf főigazgatóját, hogy egy találkozón vitassa meg ezeket velünk. Tekintettel arra, hogy az ajánlások utóéletének nyomon követése nagyon fontos, március 30-án, ez az három nappal később, írtunk egy levelet a főigazgatónak, és április 27-én egy írásos választ kaptunk, amit a raportőrökkel és a főigazgatóval március 31, 30-án vitattuk meg. Az Olaf főigazgatója április 22-én válaszolt erre, és azt mondta, hogy az április 27-i kérdésekre tudott válaszolni, de addigra már két vélemény, két munkaanyag létezett, amihez megjegyzéseket fűztek. Az Olaf főigazgatója a következőt írta. Megfelelő időben el fogja küldeni az Olaf a felügyelőbizottságnak a jelentését, és ez majd egy későbbi időpontban lesz. Sajnos azonban nem javasolt új időpontot a főigazgató, és nem válaszolt a technikai ülésen elhangzottakra. Ezért leszögezhetjük, hogy a felügyelő bizottság nem kapott az alaptól hat hónap alatt sem megfelelő választ a felvetéseire. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az alap eh, munkáját, a felügyőbizottság eh, eh, holnap megvitatja, és valószínűleg el, remélhetőleg el is fogadja az ajánlásaival kapcsolatos tennivalót, és várjuk a további gyümölcsöző párbeszédet az OLAF főigazgatójával és az olaf A második dolog, amiről tájékoztatást szeretnék adni önöknek, az az, hogy mi a Felügyelőbizottság véleménye az OLAF nyomozati tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatokról. Az elemzések közben a felügyelőbizottság összehasonlította has, hasonlította az Olaf által közzétett, illetve a felügyelőbizottságnak az Olaf által benyújtott belső adatokat. Az Olaf szerint több esetben a határidő előtt lázult le a nyomozás, de ezzel szemben ez az új számítási módszer szerint nem így volt. Alá kell húzni, hogy a felügyelőbizottság csak az Olaf saját maga által rendelkezésre bocsátott adatokat elemezte. Tehát ellentétben azzal, amit az Olaf főigazgatója mond, a felügyelőbizottság nem tiszt tisztította meg az olaf statisztikáit. Ez a kifejezés, hogy data cleaned, az adatok megtisztítása, ezt maga az olaf használta egy belső dokumentumban, amelyet az olaf vezetése eh, használt. Be eh, a eh, szokványos nyomozásokat. Mi egyáltalán csak az OLAF dokumentumaiból vettünk adatokat, és nem volt semmilyen adattisztítás. Az Olaf lehet, egy más módszert alkalmazott, és ennek alapján tudta úgy kimutatni, mintha rövidebb ideig tartottak volna a nyomozások. Felhívom a figyelmüket a hármas, harmadik ábrára, a 2014-es egyes jelentésünk tizedik oldalán található, annak a kis könyvecskének a közepe táján, amit az előbb kaptak meg. Ezt az ábrát az Olaf készítette, és ezen az látszik, hogy milyen optimista adatokat tesznek közzé a közvélemény felé, és ezzel szemben ott állnak a zöld vonallal bemutatott valós adatok. Az előző adatok a pirosak. Ez látszik, hogy 2010 óta egyre romlott a helyzet az Olafnál. Az ötödik ábrán, ugyanennek a könyvecskének a 14. oldalán, tehát pár lappal később, azt látják, hogy kicsit részletesebb eredményekkel hogyan néz ki ugyanez az időszak. Most örökre bízom, tisztelt képviselők, hogy vonják le a következtetéseket, hogy mennyire megbízható az a jelentés, amit eddig mi megkaptunk. Köszönöm szépen. Ja, <clears throat> Frau Vorsitzende, Elnök asszony, köszönöm a meghívást. Én is szeretnék még egy megjegyzést fűzni a jelentésünkhez. A 323 esethez fűzött jelentéshez. Viszonylag gyorsan, 2013-ban elkezdtünk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Számok, értelmezések természetesen arra utaltak, hogy az Olaf függetlenségével és a főigazgató függetlenségével kapcsolatban azért van miről gondolkozni. Ahogyan önök is tudják, az, az esetekkel kapcsolatban a vizsgálat elindítása és lezárása közötti időszak meghatározása nem történhet önkényes alapon. És ezért nagyon helyesen a számvevőszék Luxemburgban világossá tette, hogy ez, amikor az Olaf megnyitja, csak akkor nyithat meg egy, indíthat el egy eljárást, hogyha azt megelőzően megvizsgálták, hogy van elég nyomós indok, a, megalapozott a gyanú. Ezért nagyon vagy talán egy kicsit meglepő volt, hogy másfél éven keresztül kellett vitatkozni azon, hogy egyáltalán ezt mi megtehetjük-e vagy sem. Aztán egy ponton azt mondtuk, hogy jó, most már lezárjuk ezt az ügyet a rendelkezésre álló vagy nem, rá, nem álló információk alapján. És aznap, amikor e, így döntöttünk, akkor kaptunk, e, akkor férhettünk hozzá a 323 e, eset mondjuk egy negyedéhez, 41 esethez, tehát akkor tekintettünk bele ezekbe. És ez megerősítette azt, amit már tudtunk, tehát az összes esetől 10%-nál kevesebb volt ez a 41 eset, és egyetlen egy, aláhúzom, egyetlen egy olyan dokumentumot sem találtunk a 41 eset kapcsán, amit assessmentnek vagy evaluationnek lehetett volna minősíteni, tehát valódi értékelésnek. Erre szeretném felhívni a figyelmüket. Összesen hat olyan eset volt, amikor egyáltalán nagyjából meg tudtuk becsülni, hogy milyen mik voltak a pénzügyi következmények. Ez is olyasmi, ami gondolom itt a parlamentben abból indulnak ki, hogy miután ennek a hivatalnak a célja az adófizetők pénzének a védelme, akkor ez, ez a fő célkitűzés, ez a prioritás, és csak az esetek nagyon-nagyon radikális mm, kis, kis arányában lehet ilyen becslésekkel dolgozni. Tehát, ahogyan korábban mondtam, nem találtunk semmilyen megerősítést, vagy, vagy komoly, megalapozott gyanút egyik esetben sem. Felhívnám még a figyelmet arra, hogy a számvevőszék döntései azért is annyira fontosak, és ezt nyilván önöknek, képviselőknek mondanom sem kell, hiszen itt a végrehajtó és a jogalkotó hatalom eh, közötti egyensúlyból kell kiindulnunk, amikor arra van szó, hogy önkényesen megindítható egy eljárás. Eh, más politikai rendszerekből ismerünk ugyan erre példákat, de az világos, hogy olyan módon, ahogyan ugye a 2012-es szabályok alapján egyre világosabb lett számunkra a helyzet. Például azért nyitott meg az Olaf egy eljárás, mert a bizottság véleménye szerint egy gazdasági szereplőt ki kellett e, venni a versenyből annak megítélése, hogy ez mennyi kárt okozott az európai adófizetőknek, meghaladja a mi kompetenciánkat. De hogy ez mit jelent egyének, például a bizottságnál, vagy máshogy dolgozó tisztviselők számára, hogyha már csak arra gondolunk, arra a tényre, hogy mit jelent az, ha elindul egy vizsgálat. Az elnök azt hiszem az általános értékelést már elmondta a 2014-es munkánkról, én örömmel állok a rendelkezésükre. Ja, vielen Dank. Anden. Köszönöm szépen. Az Olaf ellenőrző bizottságának egy nagyon fontos tájékoztatást kaptunk, éves beszámolót kaptunk nem egy botránnyal kellett konfrontálódnunk, hanem hárommal. Az első azon alapul, hogy a törvényhozókat folyamatosan félrevezették statisztikai manipulációkkal, és világosság kell tenni, kedves kollégák, hogy hazudtak nekünk. Ennek nagy hatásai voltak 2012-ben, 17,3 hónapot vették átlagnak, vagy állítottak, állították, hogy ez ennyi ideig tart a, a vizsgálat, pedig 23 hónapig tartott, aztán utána 17 és fél hónapról beszéltek, pedig 26,8 hónap volt. Én megpróbáltam magam is saját szakállamra számolgatni, hogy <clears throat> mennyi ideig tartottak a vizsgálatok. és én is azt állapítottam meg, hogy 32 hónapig tartok, tartottak a vizsgálatok átlagban. Ez borzasztó nagy és súlyos, súlyos hiba, vagy bűn, hogyha a parlamentnek hazudnak, legalábbis a tagállamokban úgy van, majd meglátjuk, hogy Európában is így van-e. Ahogy ön most itt elmondta, nagyon világos volt minden, én ezt ennyire nem láttam világosan, szabotás és és mindenféle akadályozás miatt nem tudtak megfelelően dolgozni, ezt én nem fogom elfogadni. Önök az egyetlenek, akik az Olafot ellenőrizhetik, és ezt nem akarták, az Olaf nem akarta elfogadni. Az önök vizsgálati lehetőségei a a lezárt ügyeket érintik. A rendelkezés rendelet szerint önöknek meg kell kapniuk az információkat ezzel kapcsolatban. Ez engem nagyon meglepet, hogy ezt nem kapták meg. Az Olafnak függetlennek kell lenni, ez természetesen ez a cél, de aztán később a lezárt vizsgálatokról mindenképpen be kell számolnia. A, a, a, a függetlenség az nem jelenti azt, hogy nem elszámoltatható valaki, és hogy nem lehet kritizálni valakit. Ezért szeretnék köszönetet mondani, hogy elutasították azt, hogy a, úgy értelmezzék a függetlenséget, mint a kritika hiányát. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez megtörtént, a sajtó és mások is kritizálták a munkát, és ön, önök azt nem úgy értelmezték, mint a függetlenség védelmét. Természetesen az olafot nem lehet tehát teljesen ellenőrzés nélkül hagyni. A törvényhozók helytelen informálása, ez egy dolog, aztán a jog a 423 esetben a jog megsértése. Ez nagyon súlyos. Több esetben olyan cégek ellen indítottak el az eljárást, ahol az, az ügyek vagy a tényállás nem, elég, nem volt megfelelően súlyos, és ezeket a cégeket aztán törölték a listáról, és nem kaptak már megbízást. Ez nem megfelelő. Az sem tetszik nekem, hogy a pénzügyi kár 80% ugye strukturális alapban és a mezőgazdasági alapokban valósul meg, de a több mint 12 napig tartó ügyeknek több mint 50%-a pont innen érkezik a strukturális alapok területével 20 ember dolgozik, a dohány foglalkozóban pedig 13 ember dolgozik, holott a mezőgazdasági ügyek sokkal nagyobb volumenűek. Köszönöm szépen a munkájukat, ez nagyon fontos munka, és feladatunk az, hogy azok a problémák, mint a tagok státusza, a titkárság eh, helyzete, ez a minimum, amit meg kell oldanunk. Itt a függetlenség területén úgy tűnik, hogy nem annyira a bizottsággal, az Európai Bizottsággal, hanem a főtitkárral kell számolnunk. Sokan szeretnének hozzászólni, akkor kollega az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az ellenőrző bizottság tagjainak a beszámolót. Ez egy nagyon szomorú nap, de nagyon fontos nap remélhetőleg. Azt hiszem, hogy el kell mondanunk, hogy a jelentés, amelyet most olvasunk, ez nem általános az Európai Unióban ez mindenképpen kivételes. A legfontosabb dolgokra hadd térjek ki, mert azt hiszem, hogy ezeket mindenképpen újra és újra említeni kell. Ami engem illet, én néppárti koordinátorként én nyilván ki fogom használni ezt a lehetőséget, és megemlítem a problémákat még egyszer. Először is, ami a monitoring tevékenységet illeti, az ellenőrző bizottság szerint az Olaf megsértette az eset jogot, amelyet az Európai Bíróság állított fel, ami a 2012-es ügy megnyitásra vonatkozik. Az OLAF semmi megfelelő, semmilyen megfelelő értékelés nem vizsgált a bejövő adatokkal kapcsolatban. A legtöbb ügyek esetében még nyoma sem volt semmilyen értékelési tevékenységnek. Ez az első megjegyzésem. A második az IPP, tehát a vizsgálati policy prioritások 2012-vel kapcsolatban. Az OLAF a jelentés szerint megsértette a 2013-83-as jogszabályt. Az Olaf igazgatója a 883-as jogszabály alapján előírt feltételeknek nem felelt meg, arányosság, szubszidiaritás, hozzáadott érték, stb. Aztán emellett megszüntette teljesen ezeket a feltételeket egy programmal kapcsolatban. Hár, harmadik probléma, megint csak a 83 as megsértése az, hogy ami az ellenőrző bizottság titkárságának a független működését eh, kellene lehetővé tenni, de ez még mindig nem valósult meg. Aztán a wiretapping eset, az Olaf a saját elemzésében És ki, ki, ki mást hallgathatnánk meg, mint az ellenőrző bizottságot? Ki, ki máshoz fordulhatnánk, mint az ellenőrző bizottsághoz? Máshoz nem tudunk fordulni az olaffal kapcsolatban. Nos, tehát az ellenőrző bizottság elemzése szerint úgy tűnik, hogy az Olaf maga ö, biz, ö, erősítette meg a kompetencia hiányát, és egy évvel később, azután, hogy ők maguk ezt megerősítették, még mindig nincsen follow-up. Három évvel azután, hogy ez az eset megtörtént. Ez az egész monitorozás, ezt átitatja a probl- átitatják a problémák, és összességében egy hatalmas probléma merült fel. Hogyha ez egy Európai Uniós in, ö, ügynökség lenne, vagy intézmény lenne, akkor ez a szakbizottság nem adná meg a mentesítését. Még akkor sem, hogyha hat hónappal később információt adnának, mert nem azt vizsgáljuk most, hogy nem hat hónappal ezelőtt vizsgáljuk azt, hogy mi történt az előtt egy évvel. Ami a szerep definícióját illeti, és ez nagyon fontos, tehát az ellenőrző bizottság szerepének a definícióját illeti, mindez az ügy magja, ez sem teljesen világos, sőt, egyáltalán nem világos. Ezt az ügyet meg kell oldani, mert az ellenőrző bizottság egyelőre a hatalmának világos definícióját nem élvezheti, úgyhogy emiatt nem tud független és alapos munkát végezni. Ebből a jelentésből ez számomra kiderül. Így tehát mindent összefoglalva, és rendkívül fontosnak tartom azt elmondani, hogy abból, amit ma hallottunk és amit olvastunk ebben a jelentésben, egyértelműen meg kell vizsgálnunk a jegyzőkönyveket a főigazgató által elmondottakról az koordinációs és vizsgálati ügyek megnyitásáról és lezárásával kapcsolatban ugye hallottuk, hogy egy napon 223 ügyet nyitottak meg. Világossá kell tenni, hogy tisztázni kell, hogy a fő igazgató nem tévesztette meg, nem tévesztette meg ezt a hatóságot, vagy bármely más hatóságot a vizsgálati statisztikákkal kapcsolatban. Tudom, hogy nem az én szerepem, nem ennek a szakbizottságnak a szerepe és a feladata ez, de személy szerint azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapján itt most már nem boszorkány üldözésről beszélünk, mert hallottuk ezeket a szavakat elhangzani. Nem igazán tudom, hogy a főigazgató hogyan élvezheti a kompetens hatóságok bizalmát ezek után, amit hallottunk és olvastunk. Köszönöm. Next auf der Rednerliste ist Következő hozzászóló Stász kollega. Danke, voorzitter. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, azt látnunk kell, hogy a felügyelő bizottság öt tagja nem kekeckedő újságírók, és nem is civil szervezetek képviselői, és csak nem is kritikus európai parlamenti képviselők. Aki elolvassa az éves jelentés bevezetőjét, azok látják, hogy milyen funkciókat töltöttek be a tagállamukban. Tehát látjuk, hogy kiváló, képzettségű, tiszteletben álló emberekről van szó, akiket a felgyelő bizottságban választottak, hogy fontos munkát végezzenek egy viszonylag szerény fizetésért, javadalmazásért, teljes függetlenséget élvezve, de nagyon motiváltan, és gondolom egy nagyon objektív módon. Az idei éves jelentés természetesen nem az első, már volt korábban is néhány jelentés, és mindig ugyanazokkal az észrevételekkel kellett megküzdenünk. Világos, hogy a felügyelő bizottság és a jelenlegi olaf főigazgató között nagyon nehéz a kapcsolat, és az elmúlt években ez nem is javult minden ígérgetés ellenére sem, hiszen a mai főigazgató erre több ígéretet tett. A régebbi képviselők emlékeznek alá arra, hogy 2014 áprilisában néhány héttel a 2014-es májusi parlamenti választások előtt szemet a biztossal eh, és eh, volt a képviselőknek egy találkozója, ahol meghívtuk az OLAF főigazgatóját és a felügyelőbizottság néhány tagját. És akkor az üzenet az volt, hogy van közeledés, párbeszéd, hogy minden javulni fog. És most mit eh, látok? Múlt hét végén azt olvastam, hogy ez egyáltalán nem így van és teljes mértékben elfogadom Szárváma úr elemzését, aki a parlamentben frakció koordinátora. Néhány dolgot szeretnék tartalmilag is majd kihangsúlyozni, de először még egy dolgot, hogy mondjak el. Ami engem illet, hogyha az Olaf munkáját kritika illeti, és akkor első esetben az Olaf főigazgatója, közvetlen környezete, tanácsadói a bírálandók, és nem azok a sok tucat ember, akik az Olafnál nagyon motiváltan és kiválóan dolgoznak, tehát itt ne legyen félreértés közöttünk. Az Olafnál vannak olyanok, akik nagyon, dolgo, nagyon jól dolgoznak, korrektül dolgoznak, elkötelezettem, de a mai vezetéssel kapcsolatban kell fellépnünk. Azután azok az észrevételek, amelyeket hallottunk, miszerint eh, az OLAF 2012-es eh, átszervezésekor 431 eh, ügyet nyitottak meg egy döntéssel. Azután a hármas számú jelentésben az szerepel, hogy nyoma sincs annak, hogy bármilyen értékelés lett volna. És az alap főigazgatója a 2014-es egyes vélemény ajánlásait egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Ez elfogadhatatlan, és ezzel ellen komolyan fel kell lépnünk. Azután a Felügyelőbizottság és az OLAF közötti kapcsolatról nagyon sokat olvashatunk az éves jelentésben nagyon direkt módon van ez megfogalmazva, amit jónak tartok. A felügyelőbizottságnak a Jogalkotó az intézet kérdésére szeretnénk visszatérni, ugye mi jogalkotó vagyunk, és a kérdés az, hogy milyen garanciák vannak, hogy a felügyelő bizottság mandátumát, hatásköreit hogyan lehetne erősíteni, hogyan lehetne honorálni az ő, jobban az ő ajánlásaikat, jobban tiszteletbe tartani.

A felügyelő bizottság na, még nehezen fér hozzá az ügyekhez, eh, hallottuk, és ezt eh, megrökönyödök azon, hogy 2014 eh, márciusában a főigazgató, amikor megkérték, hogy a felügyelő bizottságnak egy éves beszámolót tartjon a besorolásokról, a nyomozások hosszúságáról, stb. És hat hónappal később azt halljuk, hogy ebből még mindig semmi nem történt meg. Ezt nem lehet csak így ennyiben hagyni. A főigazgató és a felügyelő bizottságért felelős biztos asszony, Georgieva asszonynak erről tárgyalni kell. A felügyelő bizottság teljesen világossá tette, hogy lehallgatásokban nincs hatásköre az Olafnak. Két olyan ügyész is ül a, ebben a bizottságban, akik szakértők, nagyon komoly jogi képzettségű emberek ülnek a felügyelő bizottságban, tehát meg kell szívlelni az ő ajánlásaikat, és nagy sajnálata jelentem ki, az Olaf főigazgatója, viszont egyáltalán oda se figyel az ajánlások, ajánlásokra. A nyomozások időtartamára a benchmark, a referenciérték 12 hónap. A, a négyes számú véleményt olvasva azt a következtetést kell levonnunk, és ez teljesen világossá válik, különösen akkor, hogyha a statisztikákról szóló jelentést is ezt hozzátesszük, tehát a, az következetés az, hogy manipulációról van szó, lehet, ezt, lehet ezt hazugságnak hívni, vagy félrevezetésnek. Ezek olyan szavak, amelyeket ugye, mi használhatunk, és amelyekkel megpróbáljuk azt leírni, ami történt. A harmadik fő kérdés, az olasz főigazgatója és a felügyelő bizottság közötti általános együttműködés. Nos, ha azt olvasom, hogy a felügyelőbizottság ajánlásának a 72%-a esetében, és ugye ne felejtsük el, hogy a felügyelő bizottság kell, hogy garantálja azt, hogy demokratikusan működik az olap, tehát hogyha most itt azt látom, hogy az ajánlások 72%-át nem hajtották végre, hogy 50 közül 20 esetben semmi nem történt, hogy rengeteg esetről semmit nem lehet mondani, mert egyszerűen nem verifikált ügyekről van szó, nos ezt nem lehet tovább tűrni. Végül az utolsó dolog, a felügyelőbizottság és, a, és az titkárság munkatársainak a helyzetes státusza. Nos, a titkárság teljesen alárendelt szerepet játszik az alapfőigazgatója szempontjából és támogatom azt, amit szerepel a jelentésben, hogy a kiadások, a titkárság kiadásaival kapcsolatban, illetve a felülbizottság vezetőjének a hatásköre kapcsán garantálni kell, hogy a titkárság munkatársai kapcsán teljes függetlenséget kell garantálni a felügyelőbizottság számára, és hogyha ez nem így van, ahogy az olvasható szövegben, abból le kell vonni a tanulságokat. A felügyelő bizottság nagyon helyesen írja le azt, hogy alapvető véleménykülönbség van a felügyelő bizottság és az olaf főigazgatója között arról, hogy mi is a felügyelő bizottság szerepe. Ez az az a probléma, ami már azt okozta, hogy évek óta nagyon rossz a viszony, nagyon rossz szól működik mindez, és nekünk a parlamentnek kell garantálni azt, hogy az olasznak jól működő felügyelőbizottsága legyen. Nem lehet annyiban hagyni a dolgokat, ahogy ezek most így állnak ezt már sokat szorra beszélünk, vagy vitattunk meg ilyen éves jelentést. Azt hiszem, hogy egy alapvető vitát kell lefolytatnunk a főigazgatóval. De talán még ennél is fontosabb, hogy a bizottságot, Georgieval, a biztos asszonyt kell felelősségre vonni, mert ő a, gyakorolja a felügyeletet az olaf működése felett. És az a dokumentum, amit ma itt bemutattak nekünk, olyan, hogy itt azonnal cselekedni kell. Köszönöm. Next of the list is the Frau Kollegin következő Ajala Szender, azt tessék. Köszönöm, elnök asszony, mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy sajnálom, hogy ilyen kevés idő van a vitára, szerettem volna részletesen elolvasni az összes információt. Úgy tűnik, hogy ez az egész eljárásmód túlságosan elsietett. Aztán Stász az hasonlóan elmondanám, hogy a főigazgatóval kellene ezt megvizsgálni ezeket a kérdéseket. Miért is nem hívtuk meg őt erre az ülésre, hiszen itt most vádakkal illethetjük őt, noha nincsen jelen. Azt kérdés, hogy kinek a hibája az, hogy ő nem került meghívásra. Aztán egy visszatekintés. Nos, Szeretném, is tudni, hogy, szeretném tudni, hogy miről is beszélünk itt valójában az Olafról, illetve az Olaf felügyelőbizottságáról. a korábbi elnök, illetve a korábbi felügyelőbizottság elnök López úr idején ugyanez a vita zajlott. Kép kértünk bizonyos dokumentumokat, betekintést ezekbe, ezt nem kaptuk meg, információkat nem kaptuk meg, és aztán volt egy változás, ön elnök úr elmondta, hogy itt mindenképpen a személyzet vonatkozásában és a vállalkozások tekintetében garant, bizonyos garanciákra van szükség, és szerintem ez nem került biztosításra. Itt az Olaf által megszűrt jelentéseket használja ez a felügyelőbizottság, és gyakran ez nem teremt koherens alapot a vitához. Tehát itt most védenünk kellene, az, véde, védik az Olafot, Noha az Olaf függetlenségét kellene garantálnunk, itt nem arról van szó, hogy konfliktus alakul ki. Stász képviselő úr elmondhatja, hogy most itt a bizottság két ö, tagja, akik maguk is érintettek bizonyos ügyekben, hogyan lehetnek tagjai ennek a testületnek. A felügyelőbizottság hozzáfér a beszámolókhoz, tehát a függetlensége fontos. A célunk az, hogy javítsuk itt az ügymenetet mindaddig, amíg az európai államügyész hivatala létre nem jön. Mindenféleképpen hozzáférést kell biztosítani a dokumentumokhoz. Itt egyes emberek személyes konfliktusáról is szó van, amely végül is az intézmények közötti konfliktus táplálja. Nos, remélhetőleg az új ö, tisztségviselőkkel újfajta kapcsolatok jönnek majd létre a két intézmény között. Aztán szeretném megtudni, hogy a felügyelőbizottság foglalkozik az úgynevezett megszűrt jelentések problémájával. Mert egyes jelentések valóban ilyen megszűrt jelentésnek tűnnek. Bizalmas adatokat, bizalmasnak minősített adatokat nem tartalmaznak, amit valahol, amikhez valahol szeretnénk mi is hozzáférni. Aztán itt a múltbeli jelentések közétételének problémája is felmerül, a múltbeli határozatok, döntések tiszteletben tartása, és gyakran úgy prezentálják ezeket a közvélemény felé, mint újak lennének ezek a dokumentumok, noha nem azok. Azt kérem tehát az ombudsmantól, hogy űrködjön az túlság fölött, amit jó magam is támogatok. Itt egy múltbeli jelentésről van szó, és most nem lehet úgy használni ezt, mint hogyha az Olaf ezt most készítette volna. Itt olvashatjuk a pontos dátumát, hogy mikor készült ez a jelentés. Aztán van egy sárga rész, ahol számos adat található, illetve az Olaf válasza bizonyos véleményekre, de nem adott az olasz minden véleményre választ. Szeretném tehát, hogyha korrekt módon járna el az Olaf a válaszadást illetően, és az egyes ügyeket illetően azt hiszem, hogy elmélyült vitára van szükség. Nem akarunk egy másodrangú Olafot. A felügyelőbizottság konkrétan bemutatta, hogy a célja az Olaf függetlenségének védelme, más intézményekkel szemben is akár. Most egy olyan helyzetbe kerültünk, amelyben az Olaf Olafot mindenki támadja, mindenki az Olaf ellen van. Itt az politikai döntések folyamánya, itt valamennyien politikusok vagyunk, Stász úr, de az Európai Parlament valamennyi munkavállalót valamennyi polgárt is képviseli, és itt az Olaf múltbeli problémáival szembesülünk újra és újra. Jó lenne, hogyha a szakértőket választanának megfelelő funkciókra az Olafban a jövőben, ahogy a úr is elmondta, akik teljes mértékben semlegesek és függetlenek és akik nem kapcsolódnak az eddigi történésekhez, eseményekhez. Nagyon sok intézményi jellegű probléma volt, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az Olaf jó munkavégzési képességét és a felügyelőbizottságét. Ja, angesprochen haben, ich möchte zum einen... Nos, szeretném azt elmondani, hogy a szabbizottsági tagok mennyiben vannak érintve a főigazgató meghívását illetően azt hiszem, hogy ez a testület szembeni lebecsülést jelzi. Ez nem a szakbizottság véleménye, hanem ez egy egyedi vélemény, amit elhangzott. Talán a pártbeli kollégájának véleményéhez kapcsolódik ez. Nem hívtuk meg Kessler urat egész egyszerűen mert nem jó tapasztalatokat gyűjtöttük vele a múltban, de ahogyan Georgieva asszonyjal is megfelelő eszmeit serét folytatunk, őt is meg fogjuk majd hívni. Évek óta figyeljük az alap tevékenységét, de most nem a múltbeli eseményekhez kapcsolódik az, amiről itt vitázunk, tehát azt javaslom, hogy nézzük meg pontosan azokat a dolgokat, dokumentumokat, amit itt ma bemutattak nekünk, és Kessler főigazgató is meg fogom majd hívni ide. De Jong kolléga következik a felszólók listáján. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék elnézést kérni, amiért nem voltam itt a szóbeli prezentáción közlekedési problémák miatt, de valóban azt tudom, olvastam, hogy miről van szó, sokkoló. Ennyiben tehát van kapcsolat a múlthoz, nem csak annak kapcsán, amilyen témáról most beszélünk, hanem az egésznek a légköre és én borzasztóan szomorú vagyok amiatt, hogy itt kör, ugyanabban a körben forgunk, és én már korábban, a, nyilvánvalóan korábban is beszéltünk a főigazgatóval, és lesznek még hosszú beszélgetések. Hát az elmúlt években már ugyanez volt a helyzet, és ahogyan Bart Stász is mondta, itt most már a biztos szintjéig kell minél előbb eljutnunk. És azt gondolom, hogyha a reagálás nem lesz elég konzekvens a bizottság részéről, akkor úgy gondolom, hogy beszélnünk kell arról, hogy mindenek milyen hatása lesz a 2016-os költségvetése. Nem lehet, hogy, hogy ugyanabban a körben forgunk, és nem jutunk előre. Két dolog tűnt fel nekem. Amikor arra volt szó, hogy félrevezették a parlamentet, akkor nos az én hazámban, Hollandiában ilyen esetben a miniszternek le kell mondani. Tehát, hogyha a biztos mondjuk ezért szemében is felelős a, a félrevezetésért, akkor ez egy nagyon súlyos, komoly dolog. Ezért azt kérem, hogy mindenek előtt a párbeszédet a biztos asszonyjal folytassuk le, mert a félrevezetése a parlamentnek az egy halálos bűn. A másik dolog, ami feltűnt, az az, hogy említettek egy, egy esetet, amikor egy közérdekű bejelentő szolgált információval a felügyelőbizottság számára. Egy, nos, valamennyien azon a véleményen vagyunk, hogy a whistleblowereket, a bejelentőket meg kell védeni, és nagyon komolyan kell venni, amit ők mondanak, mert nagyon sok csalás nyomára ők bukkannak, és vezetik a hatóságot. Hát, hogyha e, probléma van egy vizsgálattal, és ezt jelenti egy bejelentő, akkor elvárom azt, hogy az Olaf e, saját maga lelkesen e, fogadja ezeket az információkat, és próbálja meg ezeket felhasználni. De hogyha erre az Olaf úgy reagál, hogy felügyelőbizottság, nektek ez, ehhez semmi közetek, közöttök, akkor ugyan of your business, ez um, hát természetesen egy uh, normál kommunikációban nem fordulhat elő. Az általános uh, probléma az OLAF és a felügyelőbizottság uh, között, hogy ugye nem foglal okoznak megfelelően ügyekkel, ezt meg kell vitatni. De az az egy, egyetlen eset lett volna, hogy egy whistleblower egy közérdekű bejelentőt nem ö, vesznek komolyan, ez már nek, az én frakciómnak önmagában elég ahhoz, hogy fellépést sürgessünk. Szemámra és Stász kollégákkal egyetértünk, mi is teljesen szolidárisak vagyunk a felügyelőbizottsággal, és sajnálatos az, hogy azt hallottam, hogyha nincs konszenzus erről a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Itt sok ezer problémát fel lehet vetni, de itt most egy bizalmi válság van, amit a biztosan magával kell megoldanunk. Pali kollega. Eh, per la parola. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Köszönöm a felügyelőbizottságnak a beszámolót. Ahogyan tudják, az én delegációm új ebben a parlamenti ciklusban, tehát minden hasznos anyagra szükség van az objektív elemzésre az OLAF tevékenységével kapcsolatosan, illetve az itteni szakbizottság munkájához. Itt számos kétségem és kérdésem van, amelyet szeretnék az Olafnak feltenni, de az Olaf részéről senki nincs itt jelen, hogy válaszoljon a kérdéseimre. És amit Szarvama képviselő, illetve Bát képviselő elmondott, illetve sokan mások, azokkal nagyban egyetértek, de nem tudok megbízni ebben a beszámolóban, és abban sem, amit mondanak. Egy olyan időpontban, amikor kérdéseim vannak, akkor szeretném, hogyha lehetőség lenne arra, hogy itt legyen jelen valaki, aki a kérdéseimre válaszolni tud, hiszen itt súlyos támadások hangzottak el, olyan megjegyzések, amelyek jelentősek, fontos kérdésekkel kapcsolatosan, mint például a pénzügyi érdekek védelme, és ezzel kapcsolatban nagyon figyelnünk kell, hogyha ilyen kijelentések hangzanak el, és fontos, hogy működjenek az ellenőrzések. Jelenleg mivel új képviselő vagyok, nincs eszközöm arra, hogy itt objektív módon elemezni tudjam ezt az anyagot, tehát jó lenne, hogyha lehetőség lenne az Olafnak is feltenni ezeket a kérdéseket, illetve egy meghallgatást kellene tartanunk az Olaf részvételével. Köszönöm. Ja. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Schmidt, Schmidt asszony, köszönöm szépen elnök asszony, szeretnék előre bocsátani néhány dolgot. Nekem nincsen semmiféle múltam az olaffal kapcsolatban, tapasztalatom, úgyhogy nyilván azoknak a kollégáknak, akik már régebb óta itt vannak, ez érdekes. És az ellenőrző bizottságban itt lévő kollégáknak mondom, hogy nagyra tartom a nyitottságukat és az őszinteségüket, nem nincsenek gyakran ilyen tapasztalataink. Csatlakozom az előttem szólókhoz, újra-újra el kell ismételnünk ezeket a kijelentéseket. Azt szeretném, hogyha az Olafra lehetne támaszkodni és lehetne bízni. Én most nem tudok itt vizsgálatot folytatni, meg nyomozgatni. Azt szeretném, hogyha az Olaf munkája megfelelő lenne, az ellenőrzések, a vizsgálatok megfeleljenek a szabályoknak, nem szeretném, hogyha őszintétlenül vagy dolgokat elfátyolozva végeznék a vizsgálatokat. Három kérdésem van. Mit, mit, hogyan reagáljunk erre az őrületre, amit itt, amiről itt beszámoltak? Mit tehet a parlament az ellen, hogy ilyen legyen a helyzet, és amellett azért, hogy jobb legyen a helyzet? És kire támaszkodhatunk ahhoz, hogy valóban jó irányba tudjuk módosítani e, ezt, hogy valóban az OLAF elvégezze a feladatát, és az ellenőrző bizottsági kollégák valóban a munkájukat végezni tudják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Novákov képviselő. Thank you very much, Chair, for Köszönöm szépen, elnök asszony. Szavama úr véleményét szeretném elismételni. Ő is azt mondta, hogy nagyon aggasztóak ezek a kérdések. Mi a az, ellen, az Olaf ellenőrző bizottságának a feladata? Az, hogy védje vagy kritizálja a tevékenységét, én az egyike sem értek egyet, objektívnak kell lennie az európai polgároknak, joguk van az adó ként befizetett pénzük elköltésének megfelelő ellenőrzésére. Therefore erre vannak bizonyos szabályok, és hogyha az Olaf megsérti ezeket a szabályokat, ez hatalmas nagy probléma. Sőt, emellett, hogyha a parlamentet célzottan félrevezették, ilyen fontos információkat tekintve, az OLAF tevékenységeit és ennek eredményeit tekintve, akkor hatalmas kihívással nézünk szembe. Én várom a következő lépéseket az ellenőrző bizottság részéről, és várom a magyarázatot az itt elhangzott dolgokkal kapcsolatban nekem sincs olyan hatalmas tapasztalatom a költségvetési ellenőrzési munkával kapcsolatban, de ez azonban lehetővé teszi, hogy egy kicsit felülről vagy messzebbről tekintsem a dolgokat. A, ez, a polgároknak nem csak, hogy objektív védelemre van joguk és igényük, de Emellett ránk is számítanak, hogy mi megnézzük és vizsgáljuk, hogy hogyan folynak a dolgok, és ha látjuk, hogy egy egész intézményet vezetnek félre, akkor itt bizony fel kell lépnünk, és fel kell tennünk a megfelelő kérdéseket. hogyha ezek a kérdések kínosak egy intézmény részére, az nem, abban nem a kérdések a hibásak, hanem az intézmény. Köszönöm. Gályák képviselő következik. Kedves kollégák, nyilván ismerik ezt az amerikai filmet, amelyben Bill Murray nek az a sorsa, hogy napról napra ugyanazt éli át, és minden nap újra kezdődik az élete, vagy ugyanaz a nap újra kezdődik, és ezt többször is át kell élnie. Most nekem is ez a benyomásom. Nekem lenne egy eljárási javaslatom. Most 1 óra 15 perce foglalkozunk nyílt ülésen az olaffal szemben felmerülő súlyos vádakkal. Na most ezáltal még jobban ártunk ennek a hivatalnak. De lehet, hogy valakinek ez a szándéka kifejezetten. Igen, azt mondtad, hogy az Olaf fő, főigazgatóját azért nem hívtuk meg, mert ezzel rossz tapasztalatunk volt korábban, ezt mondtad. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy Keszle főigazgató elmondásai után már nem voltak annyira világosak azok a vádak, mint ahogy eredetileg tűntek. Ami ezt a jelentést illeti, én azt gondolom, hogy sem, nem segít nekünk az, hogyha még egy órát azzal foglalkozunk, hogy a kollégák még egyszer elismétlik, hogy mit gondolnak, és Kettler úrnak adunk 20 percet a válaszra. Én azt mondom, hogy az itt ebben a jelentésben megfogalmazott vádakat még egyszer foglaljuk össze, nyilván Kettler főigazgató megkapta a, e, ezt a jelentést, és erre adjunk lehetőséget a válaszra. Hogyha azt elolvastam, akkor utána e, szívesen folytatom a vitát itt a szakbizottságban. E, egyébként én nekem nagy problémáim vannak azzal kapcsolatban, hogy nyílt ülésen az Olafot így megtámadjam, anélkül, hogy a megtámadott hivatal főigazgatója reagálni tudjon ezekre a vádakra. Pirinszki kollega. Thank you, Madam Chair. Elnök asszony. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian egyetértenek azzal, hogy kétféle ügy van előttünk. Az egy, egyrészt vannak a tartalmi kérdések, ezekre ezekről vitáztunk a jelentés tartalmát, illetően a jelentés bemutatásának alkalmával, és lehet, hogy ez a tartalom nagyrészt megfelel a valóságnak, korrekt, de van egy másik e, e, csoportja a dolgoknak, eljárási kérdések. És én nem igazán értem, hogy hogy lehetséges ilyen típusú vitát indítani úgy, hogy csak az egyik oldal van jelen. Ez számomra érthetetlen. A korábbi viták története, a frusztráció, felhalmozódása, minden típusú korábbi érzelem, az a kapcsolat, ezzel kapcsolatban irreleváns se, hogy Szávama úr is elmondta, ez most itt nem egy általános, mindennapi, általános szakbizottsági ülés, ez, ez, ez kifejezetten példátlan ülés, mert nagyon súlyos vádak fogalmazottak meg, és én nem igazán értem, hogy ön elnökasszony hogy elnökölhet egy ilyen ülésen. Most szívesen válaszolok erre, mondja az elnök. Amikor a napi rendet összeállítottuk, akkor még nem ismertük ezeket a vádakat, nem ismertük a, a jelentést, csak azt tudtuk, hogy az ellenőrző bizottság elkészítette az éves jelentését, és ezt az éves jelentést meghallgatjuk. Én azt javaslom, hogy hogy a szakbizottság az ellenőrző bizottsággal vitatkozott, nem pedig a főigazgatóval. Nem lehet, hogy most ez hogyan lehet, hogy a, a, a, a vizsgált intézményt most ide ehhez meghívjuk. Gájár úr is említette ezt, ezek az állásfoglalások, vélemények ismertek, világosak. Most a jelentés elkészült, ezt követjük. Vannak itt bizonyos kérdések, amelyeket azonnal meg kell vitatni a főigazgatóval, de szeretnék még egyszer utalni arra, hogy az, azóta a viták hogyan folytak. Nagyon sok ígéret volt, bejelentés volt, és ami nekem nem tetszik, az az, hogy a pártok között eh, kezdődött meg a háborún. Ez nem az Olaf és az ellenőrző bizottság, azok nem pártok, nem, nem úgy van, hogy ők harcolnak egymással, mi pedig döntünk a végén. Az ellenőrző bizottságnak van egy mandátuma, ez, a erre a mandátumra tette rá az esküt, és ezt a feladatot el kell végeznie. Nem arról van szó, hogy kire, kinek hiszünk jobban vagy kevésbé. Itt van egy, eljá, egy éves jelentés, ez az éves jelentés nagyon súlyos eh, dolgokról számol be, az Olaf működésével kapcsolatban a parlamentnek hazudtak, most nem mondhatom azt, hogy most ezt tesztelnünk kell, hogy ez tényleg így volt, vagy nem úgy volt. Az Olaf főigazgatója nagy sikerként számolt be arról, hogy lecsökkentett az eljárások idejét, de most látjuk, hogy ez csak statisztikai kozmetikázásnak az eredménye volt. Ami a 423 esetet illeti, ez is benne volt, úgyhogy ezzel kapcsolatban végig kell gondolni, hogy nem, itt ez nem statisztikai manipuláció eredménye-e. A dolgok világosabbak, mint ahogy ezt szeretnénk. Persze felmerül a kérdés, hogy mi legyen a következő lépés, számom a kollega jelentkezett, tessék. Köszönöm szépen. Igen, én is, engem is nagyon frusztrál ez az egész ügy, ugyanannyira, mint önöket, ami a vádakat illeti. Azért vagyunk itt, hogy az ellenőrző bizottság jelentéséről beszéljünk. Pontosan erről van szó. A jelentésben nem igazán látok semmilyen olyan vádat, nem igazán látok vádat, én csak tényeket látok. A tények halmazát. Lehetőségek az Olaf számára, a főigazgató számára, hogy válaszoljon kérdésekre, olyan kérdésekre, amelyeket az ellenőrző bizottság nyújtott be neki. Kessler úrnak meg volt a lehetősége, hogy válaszoljon, válaszolt az ellenőrző bizottságnak. Megint csak azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük ezt a jelentést. Most pontosan ez történik. Kessler úrnak lehetősége volt arra is, hogy tudja, ő nagyon jól tudja, hogy itt most folyik ez az ülés, nem a hát a mögött beszélünk erről, ezt az ülést közvetítik az interneten, biztos vagyok benne, hogy ő is nézi, vagy követik. Ami a vádakat illeti, nem, nem, nem értem, hogy miért beszélnek itt vádak, vádakról a kollégák. Én nagyon-nagyon odafigyeltem arra, hogy semmilyen vádat ne fogalmazzak meg. Talán azért, mert amit mondtam, az az volt, hogy azt kértem, hogy Kessler főigazgató nyilvánosan elmondott beszédei, válaszain menjünk végig a jegyzőkönyveken, menjünk végig, mit mondott ő az ügyek megnyitásáról, lezárásáról. Ez a statisztikákat illeti tehát. Ezt mindnek lehet nézni a videón. Megvan, felvételem megvan. Ami ezen az ülésen elhangzott, ez elfogadhatatlan. Senki nem vádol senkit semmivel, nem ez a feladatunk. Egyetértek az asszonya. nem arról van szó, hogy mi most bírók lennénk, és eldöntenénk, hogy ki ki, ki hogyan játszott, itt most nem személyes ügyekről van szó, pedig egyesek ezt is említették. Az európai intézményekről van szó, és nem csak nem bármilyen intézményről, hanem arról az intézményről, amelynek a feladata a polgárok és az intézmények jogainak a védelme. és az adófizetők pénzének felhasználásának ellenőrzése. Köszönöm. Kollégina Jala Zendopite. Ay, Alexander Aspel. Sí. Eh, bueno, yo en primer lugar, no se trata del señor. Itt nem Kessler úrról van szó, hanem az Olafról és a felügyelő bizottság, az Olaf felügyelő bizottsága. Itt az átláthatóságról van szó, éppen azért, mert az európai polgároknak joguk kellene, hogy legyen arra, hogy tudják, hogy mit is mondunk egy olyan intézményről, mint az OLAF. A felügyelőbizottságnak pedig az a feladata, hogy védje az intézményi függetlenségét, nem pedig megtámadja. És aztán azt mondottam, hogy ezen együtt dolgoztunk, és itt a jogokról és garanciákról van szó, amelyeket az Olaf is sikra száll. Itt nem Kessler úrról van szó, aki az intézmény igazgatója, és a felügyelőbizottság tevékenységet hasonlóan nem, tehát ő nem egyedül egy személyben felelős, nem csak róla van szó. Nos, a főigazgatórat nem hívták meg, ezen csodálkozom, mert egy szokásos ügymenet az például a bíróságon is, hogy az, aki érintve van, az is jelen lehet az adott vitában. Ez a vita furcsán tűnhet fel a polgárok előtt, hiszen a másik fel, a másik érintett fél nincs jelen, és Gressle asszony, nem fértünk hozzá ez az anyaghoz, ön talán igen, én nem, fértem ehhez az anyaghoz hozzá, csak ma láttam ezt, elküldhette volna ezt az anyagot nekünk, nem tette meg. Világos persze, hogy az Olafról fogunk majd beszélni, de az Olafnak is jelen kellene lennie, képviselve kellene lennie itt, hiszen lennének kérdéseim az Olaf felé, épp úgy, mint a számvevőszék esetében amely jelen van, az képviselve van. Ez egy teljesen normális eljárásmód az átláthatóság jegyében. Nos, Grászló hogy szeretném, hogyha ezt mindenki tudná, hogy mi is a valós helyzet, hiszen itt van a felügyelőbizottság, ez egy intézmény, amely együtt dolgozik az igazgatóval, és neki is lehetőséget kellene adni arra, hogy válaszoljon vendredi avant Strasbourg. Le vendredi avant la semaine de Strasbourg, le rapport a été envoyé à tous les Nos euh, Strasbourgi euh, hét alatt a jelentést valamennyi tagnak megküldtük, mégpedig a Strasbourgi hét előtti pénteken, tehát szinte két hete történt ez. Csak azért, hogy elmondjam, hogy a jelentés már ott volt, én nem olvastam, csak most ezen a hétvégén olvastam el, azelőtt nem volt erre időm, de a jelentést megküldtük valamennyi képviselőnek, így mindenkinek volt lehetősége ebbe betekinteni, és természetesen erről vitázni fogunk majd a főigazgatóval is. Sajnos nem az a benyomásom, hogy a főigazgató a megoldás részét képezni, sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Georgieva asszonytól is kérni fogjuk, hogy tegyen egy nyilatkozatot, holnap itt lesz velünk Georgiev asszony zárt ülés keretében, és talán ma este is lesz alkalmunk a felügyelőbizottság fogadásán találkozni vele. the president of the Megadom a szót még egyszer Pjöszi úrnak, az ellenőrző bizottság elnökének, hogy összefoglalja. Well, I'm, <clears throat> I'm not sure that... Nem tudom, hogy össze tudom-e foglalni a jelentést, amely nagyon hosszú, remélhetőleg világos. De van néhány közvetlen kérdés, amelyekkel szeretnék én foglalkozni, és utána majd a kollégáim is ehhez hozzászólnak. Először is mi is az eljárással kapcsolatban a helyzet? Nem a parlamentben, hanem a felügyelőbizottságban. Ajala Szender képviselő kérdezett rá erre. Nos, bemutattuk a véleményt, amelyet elkészítettünk az alapnak, és az alapnak volt lehetősége, hogy ezt kommentálja. Az alap honlapján ami mm, jelenleg azért javult, az a konzultációs eljárás, ez az olafal egyetértésben valóban javult. Az Olaf mm, több anyaga az Olaf honlapján hozzáférhető, hát az bárki elolvashatja ezeket az anyagokat. Sajnáljuk, hogy mm, nincs elég koherens hát elképzelés arról ki mihez férhet hozzá, hogyan, milyen módon garantálta a transzparencia. Nos, most mindig az a gyakorlat, hogyha közügyről van szó, akkor a honlapján ad válaszokat az OLAP, ha pedig nem, akkor az érintett intézmények között zajlik a kommunikáció az adatok bizalmas kezelése mellett természetesen nagyon odafigyelünk arra, hogy mindig megfelelő legyen a konzultációs eljárás. Nem azt mondom, hogy ez a múltban nem így volt, de az ilyen típusú külső felülvizsgálat nemzetközi standardja is javultak időközben. Második pont. A felügyelőbizottság nem akar hozzáférni egyedi esetekhez, különösen nem folyó ügyekhez. Ezt tisztán kell látnunk, mi nem akarunk ilyet. Ami kétértelművé teszi a dolgot, az az, ami itt a vita során is felmerült. Mi nem bírák vagyunk, mi csak felvetéseket teszünk, meg akarjuk védeni az olasz függetlenségét. Ugyanakkor nyomon követjük azt, hogy az eljárási garanciák betartásával zajlanak-e a vizsgálatok, a nyomozások. Itt tehát három fontos szempontra kell, hogy figyeljen a felügyelőbizottság. bizottság világosan kell látni, hogy hogyan végeztük a munkát. A szervezeti rendeletben még a, ugye a Szanter Bizottságnak le kellett mondania, ez egy rossz bizottság volt, amely megsértette az Olaf nyomozati jogait, és a fegyelő bizottság beli kollégáknak akkor meg kellett védeni a főigazgatót a bizottsággal szemben. De azóta változott a e, rendelet, most már nem ez az egyetlen feladata a felügyelő bizottságnak, tehát hogy megvédje a főigazgatót, ezt is tisztázni kellett. Persze kiváló, jó akaratú személyek eh, tudják rendezni a vélemény különbségeiket. Én is ezt szoktuk tenni. Nem, most nem eh, konkrét személyekről beszélek, hanem mi, mint kollégium együtt így járunk el. És az intézményekről beszélünk, azért látni kell, hogy nem szabad, hogy egyénektől függjenek ezek a dolgok, ezek intézményi eljárási eh, szempontok mentén kell, hogy rendeződjenek. A következő pont. A jogszabály néhány része nem teljesen kristálytiszta. Ugye vannak a bizottságnak jó jogászai, én is jogász vagyok, ha tudom én, hogy elég jó vagyok, de jogász vagyok. És a jogi kérdések is vitatárgyát alkotják. Ilyen kérdés például, hogy elég komoly, megalapozott gyanú áll a 223 eset mögött. Az Európai Bíróságnak volt egy döntése, ami megköveteli azt, hogy megalapozott gyanú esetén indulhat csak eljárás. De visszatérve most a jogszabály szövegéhez, az Olaf rendelet nem elég egyértelmű, ott csak a suspicion szó szerepel, a gyanú. Hogyha nem azt kell eldöntenünk, hogy a bíróság esetjoga alkalmazandó-e, vagy meg kell-e változtatni, hozzá kell-e igazítani a megváltozott helyzethez a jogszabály. Nos, szerintem az Európai Bíróság nem maga alkotott valamit, hanem a Strasburgi Bíróság joggyakorlatára támaszkodott, és az, az, az uniós jog néhány alap elve is nyilván ehhez kapcsolódik de ez már messzire vezet. Ami a statisztikákat illeti, két fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Önök és a többi intézmény feladata, hogy levonják-e a következtetést, hogy félrevezették-e önöket, vagy sem. Mi nem azt mondtuk, hogy félrevezető információkat adtak önöknek, mi csak elemeztük a statisztikai adatokat, és összehasonlítottuk ezeket a mi eredményeinkkel, a kettő között volt különbség. Bizonyos dimenziót teljességében kellett figyelembe vennünk. Azután szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy folytatjuk a munkánkat a statisztikai adatokkal kapcsolatban. Ezt az Olaf is kérte, és ezt a bizottság is támogatta ezt a kérést, tehát folytatni fogjuk a munkát. Még nem zárult le a mi munkánk ezzel kapcsolatban. Ezt különösen a következő találkozókra tekintettem is mondom. Mindig is vigyázzunk arra, hogy milyen nyilatkozatokat teszünk. Ugye a mai meghallgatás jellege miatt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az OLAF felügyelő bizottságának jogi szerepe is van, amennyiben eh, vádak érik eh, az Olaf vezetőit, és egy fegyelmi eljárás indul, akkor ott eh, nekünk megvan a jogi szerepünk is, ezért a semlegességünket, objektivitásunkat maximálisan meg kell őriznünk. Végül az utolsó megjegyzésem, kicsit a személyes dolog, ezt nem tudtam megvitatni a kollégáimmal, de most bevállalom a kockázatot. Amikor majd visszatérünk ma este, és együtt kollégiumként megvitatjuk ezt a vitát. Ugye mi nem vagyunk, nem lehetünk vitában felek, mi objektív felügyelő bizottság vagyunk, és ezért ezt biztosítani kell, hogy a jövőben is így legyen, így maradjon. Köszönöm a kérdéseket, tisztelt képviselő, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és azt hiszem, hogy Denem úr a statisztikai kérdéshez kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. valóban egy fontos kérdést szeretnék megemlíteni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a felügyelő bizottság tényeket vizsgál és előkészít jelentés. Mi nem vagyunk felek egy vitában. Egy öt tagú testület vagyunk, és nem egyének, hanem testület. Objektívek és pártatlanok vagyunk. Mégis nem először fordult elő, ez hasonló vita, és felhívom parlamenti képviselőket, hogyha vágyaik vannak velem, vagy más kollégáimmal szemben, akkor mondják el ezeket. Mert ha pedig ezt nem teszik, akkor kérem őket, hogy hagyják abba a vádaskodást. Elmondhatom, hogy jó eh, hírnevem van, és ezt meg akarom védeni. Nem eh, érdemlem meg ezeket a vádakat. Hogyha meg tudják, eh, indokolni tudják a vágyaikat, akkor azt majd elfogadom, de az én insinuációkat viszont visszautasítom. Köszönöm. Azt mondom önnek, hogy ebben a pontban teljesen egyetértek önnel. Sajnálom, hogy már másodszor is elhangzottak ilyenek. A szakbizottság nevében köszönöm Önöknek a nehéz munkát. Nagyon hálásak vagyunk a jelentésért, és hogy betekintést nyerhettünk az olaf munkájába. Önök nélkül ezt nem tettük volna meg. Tudjuk, hogy az évek óta milyen nehéz ez a munka, ezért különösen is különösen nagyra értékeljük, hogy önök akik profik a tagállamok rendészeti jogi ügyeiben itt most európai szinten is felvállalták ezt a munkát, és nem fogjuk önöket cserben hagyni, ezt a szakbizottság nevében is mondom. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, este a fogadáson megpróbálunk pontosak ott lenni, bár most már összehoztunk egy fél órás készés, késést, rátérünk a következő eh, napi rendi pontra, és eh, Ferenc kollégát eh, üdvözlöm. A José, José Manuel, nagyon köszönöm, hogy eljöttél és mindjárt meg is adom neked a szót, kérem, hogy egy rövid vezetős tarts a költségvetéssel kapcsolatos eddigi megfontolásokban. Merci, Madame la Présidente. Je... Köszönöm, elnök asszony, megpróbálok nagyon rövid lenni. A célom mindenkelőtt az, hogy meghallgassam az önök tanácsaid, hogy jobb költségvetés jöjjön létre, a költségvetésnek már megvannak az irány vonalai, ezeket már a plenárison elfogadtuk. A 3E, a foglalkoztatás, a vállalkozás és a vállalkozási szellem, és a COSME, a Horizon 2020, az Erasmus Plus programokra való figyelem, tartozik ebbe a körbe. Aztán láttuk a belső szolidaritást is, mint fontos célkizűtés, célkitűzés, tehát a szociális kohézió nagyon fontos, ezen kívül a külső szolidaritás, a négyes fejezet, és ne feledkezzünk meg arról, hogy mi is történik a határainkon kívül. Persze, hogy ez a szolidaritás Mm, egy másik általunk kívánatosnak tartott dologhoz, a biztonsághoz is kapcsolódik. Itt a prioritásainkról beszélünk, az elvekről, a problémák megoldását nem várjuk 2015-ös évről, évtől. Itt van a kifizetések problémája, egy üzenetet közvetítettünk a polgárok felé, azt illetve, hogy mit akarunk tenni. A kifizetések kérdése szégyen teljes dolog az intézmények számára. Ez egy olyan eset, amely nem vitatható, ugyanis hogyha kötelezettséget vállalunk, akkor később meg kell, hogy legyen a megoldás arra, hogy teljesítsük ezt a vállalást. Tehát ki kell fizetnünk azt, amit engedélyeztünk egyszer, és természetesen példával kell, jó példával kell az ilyen ügyekben előjárnunk. Tehát a kifizetések problémája egy olyan dolog kell, hogy legyen, hogy remélhetőleg ebben az évben, nem mondom, hogy megoldjuk ezt a problémát, de legalább megoldást kell találnunk, hogy ne akadályozzuk a 2016-os költségvetést, a több éves pénzügyi keretet, hogy elérhessük a céljainkat, hogy tiszteletben tarthassuk a kompromisszumokat, és a több éves pénzügyi keretben a kifizetések kérdése veszélybe került, ahhoz, hogy hitelesek legyünk, hogy megoldjuk a kifizetések kérdését, anélkül, hogy kétségbe vonnánk az elfogadott kompromisszumokat a több éves pénzügyi keretben. Nos, ehhez valóban úgymond friss pénzt, forrásokat kell találnunk, hogy a kifizetések kérdését megoldjuk. Ez a kérdés a kohéziós politikához kapcsolódik, de ez tulajdonképpen a politika sikerét mutatja, mert a tanács elfogadja a kötelezettségvállalásokat, azzal a reményel, hogy aztán ez nem fog majd működni a későbbiekben, és nem lesz majd szükség arra, hogy a későbbiekben kifizessék valóban ezeket a kötelezettségvállalásokat. De igenis működött ez a szakpolitika, tehát amit engedélyeztek, ezért a vállalt kötelezettségeket természetesen majd ki kell fizetni, és ez okozta azt a helyzetet, hogy most itt van ez a kifizetési igény. Tehát a kifizetések a kötelezettségvállalások következményei, úgymond. Remélhetőleg ez a helyzet majd nyugvópontra jut, megoldódik, és egy valódi kompromisszum jön létre. A bizottság be fog mutatni bemutatott már egy kifizetési tervet, ennek elemeit. Még ebben a tervben is az év végéig 20 milliárd kifizetetlen összeg lesz, ami még egy hatalmas összeg, és 2017-re még 3 milliárdot jeleztek előre. Ez egy hatás, a programok nem úgy működnek, ahogyan kellene működniük. Könnyű beindítani egy programot, és aztán azt mondjuk, hogy talán nem kell végrehajtani, és nincs szükség a forrásra. Azt hiszem, hogy a megállapodásokat tiszteletben kell tartani a több éves pénzügyi keretben is a kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani, és aztán ott vannak a szabályok, amelyeket alkalmazni kell, amiket elfogadtunk. Ami történik, az a programok nézőpontjából nem illegális, mert a kohéziós politika esetében mindenki tudja, hogy itt van az N plusz 3 szabály, és még az ütemtervről is szeretnék szólni. 2017 májusában a bizottság bemutatja a költségvetés tervezetet, a kísérleti projekteket, az előkészítő projekteket június 4-ig mutatják be, 10, június 17-ig bemutatjuk a véleményeket a trialógusra, és június 22-én, 23-án fogadjuk el ezeket, aztán júliusi plenárison, és aztán szeptember 3-a a költségvetési módosítások határideje a szakbizottságok vagy a képviselők esetében, a politikai frakciók esetében ez a határidő szeptember 10, szeptember közepe az állásfoglalás elfogadásának dátuma október, aztán november 22-23-án szavazunk erről, és aztán decemberben az állásfoglalásról, és október 29-én, illetve november 18-án kerül sor az egyeztetésre, a költségvetési egyeztetésre. Nos, a kontot érintő kérdéseket illetően vannak programok, ahol a több éves pénzügyi keretben vannak növekmények az európai ö, csalás elleni ö, tájékoztatási programban, vagy az európai pénzügyi érdekek védelme esetében 2016-os évre vonatkozóan van egy nem jelentős növekedés, és a csalás ellenes program esetében egy, egy csekély csökkenés a többi éves pénzügyi keretben előirányzottakhoz képest most pedig szeretném meghallgatni önöket, tanácsaikat, javaslataikat, hogy a lehető legjobb költségvetés jöjjön létre. Számukra is fontos a költségvetési fegyelem, de szükség van megfelelő forrásokra az adott programokhoz. Köszönöm. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm. Köszönöm a türelmét is. Jelentéstevőként néhány elemet szeretnék pontosítani. Már átadtam Ezeket ö, itt a véleményünket még ki kell alakítani. Most ezen vélemény esetében az OLAF, illetve a felügyelőbizottság, illetve ennek a titkársága módosul évek óta az erre vonatkozó költségvetési sor, és jó lenne, hálásak lennénk hogyha most nagyobb sikerrel járnánk ezekben az ügyekben, mint az előző években, tehát a tárgyalások során ragaszkodni kell ezekhez a témákhoz, és az előbbi eszmecseréből láthatták, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ez az első észrevételem, a következő pedig a mentesítési állásfoglalás, amelyet múlt héten a plenárison megszavaztak. Ezzel kapcsolatosan elmondanám, hogy az előrejelzés a kifizetések esetében a bizottság szerint 1,4, és aztán itt van az átláthatóság, a társfinanszírozások esetében ezt a témát is befoglalnám az állásfoglalásba, és szankciós rendszert is kérünk a tagállami hatóságok részéről, a Management and Control Systems keretében. Főként ezek a témák a legfontosabbak számunkra az európai források tagállamok általi kezelése területén, amely nem kevés problémát vet fel. Ami a külpolitikát illeti, ki kell emelni, hogy nagyköveteink minden évben beszámolókat kell, hogy készítsenek, ezek sürgős javítására van szükség, elképzelések alakultak ki, különféle mutatókat illetően, és ez is egy pontja az állásfoglalásnak, amire szeretnék majd visszatérni. Aztán a foglalkoztatás és szociális politika területén láthattuk, hogy a munkanélküliség elleni közdelmet illetően, illetve a romák integrációját illetően a tagállamokban nem világos, hogy mennyi forrást használtak fel és miért. Ezzel kapcsolatban is módosítókat fogok benyújtani. Főként ezek a leglényegesebb témák, amiket szeretnék átadni önnek ezen szakbizottság szempontjából. Köszönöm szépen. A következő a hozzászólási, hoz, a felszólaló Stengájer. Ähm, Köszönöm szépen. A Költségvetési Bizottságban árnyék jelentéstevője vagyok a frakciónak, ez a örömteli feladat ért Fernández kollégával, tehát igyekszem szolidárisnak mutatkozni. Egy kicsit vak röptében vagyunk itt. Még be nem nyújtott költségvetési tervezetről beszélünk, már vannak bizonyos elvárások, de engem, nekem mindig csak furcsának tűnt ez az eljárás. Az ipari bizottság, már elkészítették, elkészítették a véleményt, holott még a jelentés sincs kész, de ez csak mellékes. Ami a kifizetéseket illeti, ez engem továbbra is foglalkoztat. Az Európai Bizottság ebből profitálhat. A kifizetések, amelyeket idén terveztek, idén reterveztek, ezek még nem aktuálisak, mert az új strukturális programok kellene, hogy ezeket a kifizetéseket fedezzék, de ezek még nem léteznek, ez a tanácsot most nagyon megnyugtatja jelen pillanatban, mert ezt a pénzt nem lehet felhasználni a fizetési ö, problémák megoldására, de hát minden eurót csak egyszer lehet kiadni. Most végig gondolhatjuk, hogy mi marad meg a végén. A kollégának azonban teljesen igaza van. Figyelemmel kell kísérnünk ezt a kifizetési problémát, mert annál is inkább, mert nekem az a félelmem, hogy a 3E, amelyről Fernández kollega szívesen beszél, a költségvetés kialakításában nem kapják meg azt a prominens szerepet, mint amit Fernández úr szállna ezeknek. Közben a stratégiai beruház, beruházások európai alapjáról beszélünk, és mindannyian tudjuk, hogy az FC finanszírozása nem megoldott egyelőre, úgyhogy az a kérdés, hogy 2016-ban az FC-nek mennyi pénzt állítunk rendelkezésre, ezt a kérdést csak kiegész, csak úgy tudjuk megválaszolni, hogyha megválaszoljuk azt a kérdést is, hogy mit jelent mindez az EFSI létezése a többi program életére. A költségvetés fölfele eléggé zárt. Hogyha feltételes módba fogalmazok, egy új alapot hoznánk létre, akkor a tanácssal erről egyeztetni kell, és közösen végig kell gondolni, hogy mit jelent ez a költségvetés többi részére nézve. A második kulcsfontosságú pont, ami engem egy kicsit aggaszt, ezek a jelenlegi menekülési útvonalak. A menekülők, a migrációs hullám teljesen függetlenül attól, hogy most mennyire növekszik ez a hullám, hogyan reagál erre az Európai Unió? Azt hallottuk a fővárosokból, hogy tenni kell valamit, tenni kell valamit, na de kinek kell tenni valamit? Hát Európának kell tenni valamit. Na most ez úgy hangzik, mintha azt mondanák, hogy azok ott Brüsszelben, Hát ezek ugye nem, ez nem a nemzeti kormányra gondolnak itt, hanem a bizottságra és a par- parlamentre, hogy mit csináljunk valamit. Nagy ö, ö, megnyugvással veszem tudomásul, hogy sok tagállam hajót, repülőt állított rendelkezésre a probléma megoldására, de hát az ördög vigyen el engem, hogyha belátható időn belül föl nem teszi valaki ezt a kérdést, hogy kifizeti ki a, ennek a költségeit, és hát nyilván sok tagállam fogja azt mondani, hogy az európai költségvetésből finanszírozzuk ezt. Úgyhogy szerintem fel kell készülnünk politikailag erre a vitára, és ez összefügg azzal a kérdéssel is, hogy a Frontexre mennyi pénzt szánunk. Nyilván itt a mandátum módosítására is sor kerülhet, és ez mind kihat majd a költségvetésre. Utolsó pont, A kockázatokról nem beszéltünk ez eddig még. Mi van például az ukrajnai stabilizációval, ahol az európai költségvetés megint csak fölmerül. Ugyanez érvényesít, mint az EPSZ-re, Ukrajnának segíteni nagyon fontos, de közben meg kell válaszolnunk azt a kérdést is, hogy a költségvetés többi részére ez milyen kihatással lesz. A költségvetési ellenőrzési véleményt illetően Inge fontos pontokat vetett fel, Inge azt hiszem, hogy a frakcióm árnyék jelentéstevőjeként kísérhetlek ebben a munkában. Itt nyilván nem lesz annyi vita köztük, mint az első napi ponttal kapcsolatban. Az ellenőrzés kérdése, az ellenőrzési lehetőségek a tagállamokban, ezzel foglalkozni kell. Itt felmerülhetnek további érvek is, mennyire fontos a tagállamokat erre emlékeztetni, a jobb költségvetési gyakorlat, a pénzek megfelelő ellenőrzése, az, a pénzek intelligens befektetése. A tagállamoknak ehhez hozzá kell járniuk. Ezt várják ugyan az európai intézményektől, de gyakran saját maguk nem hajlandóak ezt a feladatot elvégezni. Egy dologra szeretnék mindenképpen utalni, Ezt akkor is elmondtam volna, hogyha nem, lettek, nem, lennének, nem lennének Nagy-Britanniában választások, hogyha a brit pénzügyminiszter azt mondja, hogy az Európai Bizottság mentesítését nem akarja megadni, de közben a mezőgazdasági jelentésben meg azt olvasom, hogy a brit ellenőrzés, ellenőrző hatóság teljesítménye a mezőgazdaság területén hagy kívánni valót maga után. Hát a tanácsnak akkor még nagyon sok feladata van, ha ezt látom. A tagállamoknak is ugye felelősségük van a pénz elköltésében. Ez a vita tehát rendkívül szükséges. Köszönöm szépen. Köszönöm. Vogan kollega következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Fernandez uh, urat én is üdvözlöm. Kiváló kollégám a Költségvetési Bizottságban kiváló munkát végez. Ön nyilván nem lepi meg, hogyha látja, hogy ebben a szakbizottságban gyakran csak a hatékonyságra koncentrálunk, igyekszünk elérni azt, hogy a költésben a lehető legkevesebb hiba merüljön fel. Eh, kollégáim is helyesen utaltak eh, erre. Az Egyesült Királyságot gyakran említik, mint olyan tagállamot, amely, amelynek nagyon magas a hiba határa. Hát a naming and shamingről ugye beszélünk, eh, hát most itt meg is neveztük ezt a tagállamot, nyilván nem érthető, hogy az, az, az Egyesült Királyság álláspontjával kapcsolatban ez. Ami a pénzhatékony elköltését illeti, biztosnak kell lennünk benne, hogy ez hatásos, ez a költségvetés, ez, ez megfelelő eredményeket mutat, megfelelő hatása van, és a polgárok javára válik. A Kont bizottságban egyre inkább a teljesítményre koncentrálunk. Fernández úr ezt a Költségvetési Bizottságban és a tárgyalások soron figyelembe veszik-e? Egyrészt ugye fontos megnézni az összeget, de azt is fontos látni, hogy a megfelelő prioritásokra költsük el ezt a pénzt, és a megfelelő dolgokra költsük a pénzt, hogy megfelelő hatása legyen ez. Én nem voltam a konciliáció ülésen, úgyhogy ezért érdekel engem itt a véleménye. Kérdezem, hogy a Költségvetési Bizottság tehát ugyanúgy látja ez, mint a, mint a, mint a kont. Aztán a kifizetések kérdésével kapcsolatban ön gyakran utal erre, említette a kifizetése, 20 milliárdnyi kifizetetlen számlát, és egyre rosszabb ugye a helyzet. Európai szinten ezekről a nagy pénzekről beszélünk, nagy összegekről beszélünk, kell, hogy legyen ennek hatása a kedvezményezettekre is nyilvánban. Kérdezem, hogy erről is beszélnek-e? Kapnak-e tájékoztatást az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezettekre milyen hatással van ez a ki, ezek a kifizetetlen számlák. Tudom, hogy a tagállamokban van a probléma, az európai költségvetési kifizetésekkel kapcsolatban. De tudnunk kell, hogy minden tagállamban hatása van ezekre ezeknek a kifizetetlen számláknak. Erről szeretnék információt kapni, hogyha, hogyha erről tudna a bizottság tájékoztatni bennünket. Körmer kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom Fernandes kollega felé a köszönet nyilvánítással. A Költségvetési Bizottságban is figyelemmel kísérem a témát. Szeretnék a következőre nyomatékosan utalni. Ugye van egy problémánk a kifizetetlen számlákkal és a kifizetetlen számlák tulajdonképpen adósságot jelentenek, de az EU-nak tilos adósságot csinálni. Ezért ez jogilag is egy nagy probléma, és egyúttal hitelességi probléma is. Az EU polgároktól nem várhatjuk el, hogy betartsák a törvényeket és tiszteljék a jogot, amikor ilyen viaszpuha megoldásokat kínálunk nekik. Ezért két dologra van szükség. Ha meg akarjuk oldani ezt a problémát, vagy a bevételeket kell növelni, vagy miután nem valószínű, hogy ez bekövetkezik, akkor a kifizetési ígéreteket vissza kell nyesni addig, amíg nem tudunk egy kiegyensúlyozott költségvetési helyzetet elérni, hogy aztán ne kelljen kifizetetlen számlákkal küzdenünk. Hogyha a RAL ennyire felduzzat, akkor látható, hogy az év végén is lesz sok kifizetetlen számla kockázattal kapcsolatos óvintézkedésre is szükség van. Különösen, hogyha az FCS hasonló újszerű finanszírozási eszközökkel dolgozunk. Sokszor hallottam már, hogy ez mind szép és jó, és örülök, hogyha tényleg ez az FC ez így jön, de azért óvintézkedésekre is szükség van, mert lehet, hogy egy-két garanciát majd be kell váltani, tehát lesznek bedőlések, és transzparenciára vagyunk kötelezettek a polgárokkal szemben. Egy szokványos költségvetés mellett, hogyha még további új finanszírozási módszereket is tervezünk, amelyek hát feltetőleg nem érthetők már minden képviselő számára sem, nem beszélve az emberek többségéről, most akkor ne csodálkozzunk, hogy az emberek nem értik pontosan, hogy mi itt az EU-ban mit is csinálunk az ő számukra. Az ETF frakció véleménye az, hogy oda kell figyelni arra, hogy a költségvetésünk a szubszidiaritás elve alapján álljon össze. Ugyan eh, meg lehetne fontolni azt, hogy eh, nem lehet minden szép és jó dolgot finanszírozni. Ez csak rövid gyönyörűséget okoz majd az embereknek, de hosszú távon az egész EU projekt sérül, ha így járunk el. Ezért el kellene gondolkozni azon, hogy mi az, amire tényleg szükség van, hogyan tudunk fenntartható hasznot hozni a polgárok számára, amit meg is tudunk fizetni. És megint csak a szubszidiaritás elve azt diktálja, hogy van, ahol a tagállamoknak kell a feladatokat megoldani, és az EU vissza háttérbe kell, hogy vonuljon. És még egy dolog nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy hosszú távú hatása legyen annak a pénznek, amit elköltünk. És ez mérhető kell, hogy legyen ez a hatás. Ne legyen elég, hogy valaki azt mondja, hogy majd valami szép eredmény lesz, hanem ki kell alakítani egy olyan rendszert, ami mérőszámokat alkalmaz, amivel tényleg meg lehet mondani, hogy hol milyen hatást, eredményt hoz egy adott összeg a legjobbaktól lehet itt tanulni, és meg lehet mondani, hogy az egyik országban valami miért megy jól, másút meg nem. Itt persze nem kell rögtön a bunkóspotot elővenni, hanem eh, meg kell tanulnunk, hogy miért eh, működik eh, valami másút mondjuk jobban. Valik kollega végül. Egészen gyorsan köszönetet szeretnék mondani Fernandes kollégának, hogy megtartott itt a beszámolóját a Költségvetési Szakbizottságban. Zanni kollégám foglalkozik ezzel a témával, és remélhetőleg átad néhány javaslatot a frakció részéről. Ami a teljesítményeket és az ellenőrzést illeti, nagyobb együttműködésre lenne szükség a tagállamok részéről, mert alapvető jelentőségű szerintem, hogy létrejöjjön ez az együttműködés, hiszen különben egy olyan mechanizmus jön létre, amely a polgárok körében egy nem működő mechanizmusnak tűnik, és sokkal inkább növekszik a választóink körében az az érzület, hogy haszontalannak ítélik ezen intézményeket, és általánosságban az egész folyamatot, amely az európai források felhasználására irányul. A teljesítmény alapvető jelentőségű, mert hogyha jó programokat hozunk létre, szép nevekkel, de azok aztán semmiféle eredményre nem vezetnek, vagy nem vezetnek az elvárt eredményre, akkor ez egy másik ok, ami miatt a polgárok jó okkal háborodnak fel, és már nem bíznak az intézményekben, nem mennek el szavazni, és ez nagyon sős dolog számunkra. Egy nagyon érdekes dolog, amelyet szeretnék itt felvetni, a az előcsatlakozási alapok forrásainak felhasználására vonatkozó értékelés, Elég érdekes információkhoz jutottam, hogy hogyan költik el ezeket a forrásokat egyes országokban, és jó lenne, hogyha ezen forrásokat is figyelembe vennék az FC finanszírozására. Ezt a pontot nem vették figyelembe, nyilvánvalóan politikai okok miatt. A pazarlások az intézményeknél, most ezen témakörben is elmélyült elemzéseket végeztünk, több milliós megtakarításokra lenne egy tehetőség kérdés, hogy hol és hogyan és a kifizetések kérdését illetően ez egy strukturális jellegű probléma, amelyet mindenképpen meg kell oldani, mert ez egyébként egyre inkább levonyaszerűen növekszik ez a probléma, és gazdasági jellegű probléma is felmerülhet hiszen az európai intézmények bizonyos ö, súlyjal ö, játszanak szerepet a gazdaságaink működésében is. Köszönöm. Hozé Manuel kolléga kapsz szót végezetül. Kérem, hogy röviden szóljon hozzá, mert még lesz itt napirendi pont a szemvevőszék képviselői és kollégáink már régóta vár a hozzászólásra. Fernandes kolléga nagyon gyorsan szeretnék köszönetet mondani, ugyanazon az úton járunk, és biztos vagyok benne, hogy a javaslataikat be tudom fogadni, el tudom fogadni, aggodalmaikat illetően is ezek a mi aggodalmaink is. Megpróbálok a lehető legrövidebben szólni a kifizetések kérdésével kapcsolatosan, vagy a prioritásainkról. A kifizetések kérdése, ahogyan elmondtam, egy olyan probléma, amely szégyen teljes dolog, és nem is lenne szabad, hogy létezzen, hiszen teljesen normális dolog az, hogy a kis fizetjük, amit egyszer már engedélyeztünk. Május 12-én lesz egy ülés a bizottság képviselőivel a triológus formájában, hogy a kifizetések kérdésével foglalkozzunk, és május 26-27-én remélhetőleg születik majd egy közös nyilatkozat ezen témakörben. Már sok közös nyilatkozat volt, sok megjegyzés a tanácssal is, és aztán a tanács nem tartotta ezeket tiszteletben. Nem szeretnék most a kifizetések kérdéséről beszélni, hanem inkább a prioritásokról szólnék, és főként a mégis a kifizetésekről beszélek, és ez egy saját ellentmondás, magamnak mondok ellent ezáltal. Ez egy olyan témakör, egy olyan kérdés, amely mindent meghatároz, és amely veszélybe sodorja a prioritásainkat. Világosan kell szólnunk, ki kell fizetnünk a múltbeli kötelezettségvállalásokat, operatív programokat, amelyek még nem is működnek, 2015-nél tartunk, és itt 2007-es 2007-2013 közötti időszakbeli dolgokról van szó, persze ez egy átmeneti időszak, és aztán itt van a teljesítmény kérdése is, amiről Vogan kolléga és Vali kolléga mások is szóltak. Az európai költségvetés csekély, és mindenki, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon fontos hozzáadott értékkel bír ez a költségvetés. Sok tagállam számára több mint 50%-a ez a beruházásoknak, tehát itt van ez a 26 százalék az administratív kiadásokra, és 94 százalék a beruházásokra. Most azt hiszem, hogy a polgárok nincsenek tudatában ezen információknak, és egyetlen intézményről sem tudok egyetlen tagállamban sem, ahol a költségvetésnek csupán 6%-át tenné ki az adminisztratív kiadások, és 94%-át a beruházásra fordított költségek. A költségvetés jelentős részét a tagállamok kezelik, és azon szabályok szerint, amelyeket itt elfogadtunk, amelyeket tiszteletben kell tartani. Itt van például a kohéziós politika, ahol problémál fel azon a területen. Az új kialakítási módja a kohéziós politikának hozzájárul az innovációhoz, a kutatáshoz, az intelligens fenntartható növekedéshez, a befogadó növekedéshez, és erre is figyelnünk kell. De itt leginkább egy felelősségre van felelősségről van szó a költségvetés ellenőrzést követően, hiszen a mi szerepünk költségvetési szempontból a szabályok tiszteletben tartása, a kompromisszumok tiszteletben tartása, amelyeket most alakítunk ki. A költségvetés esetében pozitív üzeneteket is küldenünk kell. És visszatérnék még a kifizetések kérdésére, ellenkezőleg attól, amit elhangzott, milyen üzenetet közvetít a polgárok felé ez a kérdés. Elfogadjuk a költségvetést, ahol a kifizetések csökkennek, az igények alatt vannak, és mi is történik ezután? Költségvetés módosításokat hajtunk végre. Ez azt mutatja a polgárok felé, hogy a parlament nem akar több pénzt adni, de ez egy őrület. A költségvetés módosítások pont azt szolgálták, hogy a kompromisszumokat tiszteletben tartsuk és kifizessük az adósságokat. Nos, visszatérek a prioritásainkhoz, a foglalkoztatás, a vállalkozás, a vállalkozói szféra, a növekedés, a szolidaritás, belső és külső szolidaritás, és a biztonság is, amely mindenhez kapcsolódik, mivel Európa a világnak az a része, ahol az életminőség a legmagasabb, ahol a GDP a legmagasabb, és eh, ahol a legmagasabbak a szociális kiadások eh, arányszámokban, és meg kell őriznünk ezt az életminőséget, és ezt a reményt minden európai számára köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. És örülünk az együttműködésnek. A 6%-os adminisztratív kiadások esetében a számvevőszék jelentése szerint a technikai segítségnyújtásra fordítandó kiadások a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén, itt is nagyon érdekes számadatok vannak, a költségvetési támogatás, tehát az adminisztratív kiadások nem az administratív fejezetben kerülnek elszámolásra. Kajola asszony üdvözlöm, és meg is adom neki azt, hogy mutassa be ezt a számövőszi kijelentést, tessék. Thank you, Chair. I made important cuts to my presentation to leave some time. Igyekszem rövidre fogni, hogy maradhasson idő a vitára. A 2007-13 közötti időszakban a tagállamok másfél milliárdot kívántak technikai segítségnyújtásként felhasználni, és ez most 1,9 milliárdra nőtt, holott a vidékfejlesztési kiadások csökkentek. A cél az administratív kapacitások erősítése a rugalmasság, mozgásterük van a tagállamoknak, de azért ez nem terjedhet odáig, hogy teljesen más célokra fordítsák ezeket a pénzeket. A technikai segítségnyújtás hozzáadott értéket kell, hogy létrehozzon, de nem az a cél, hogy az egyébként is a napi ügyletekben felmerülő adminisztratív költségeket fizessék ebből a pénzből. Ennek a támogatásnak a célja a kapacitás építés, de ezt gyakran arra használták fel, hogy az általános adminisztratív büdzsét finanszírozzák ebből. Ez a segítség tagállamoknak tulajdonképpen a vidékfejlesztés területén a bérek kifizetésében segített, miközben mindenütt megszorítások voltak. Az administratív költségek jelentették a technikai segítségnyújtásban a legnagyobb tételt. A bizottság a 2007-13 közötti időszakban a saját maga is sokat fordított kapacitás építésre. 2014-től a DG Agri úgy döntött, hogy a mezőgazdasági vidékfejlesztési informatikai rendszereket fogja finanszírozni a technikai segítségnyújtásra szánt pénzekből, ebből az adminisztratív büdzséből nem program specifikus, tehát a pénzek elköltése. Általános administratív kiadásokat finanszíroznak a technikai segítségnyújtásra szánt pénzekből. A technikai segítségnyújtás így célját tévesztette. Az EU auditorok rámutattak arra, hogy a szokványos administratív kiadásokat finanszírozták nagy mértékben a technikai segítségnyújtásból. Bár ez nincs explicit módon tiltva, de a számvevőszék szerint, hogyha a napi folyóköltségekre vagy bérek kifizetésére fordítják ezeket a pénzeket, az nincs összhangban a, a szabályokkal. Vidékfejlesztési projektekre helyben kellett volna ezt fordítani, és ez igazából nem valós beruházásnak minősül a, mezőgazdaságban. De azért hagyd mondjak valami pozitív dolgot is. A vidékfejlesztéssel kapcsolatban a vidéki hálózatépítés felhasználási eh, cél mindenképpen pozitív. Együttműködés, az ismeretek megosztása a mezőgazdasági ágazatban eh, nagyon jó eszköz a technikai segítségnyújtás kapcsán, ezt például Olaszország példája nagyon jól demonstrálta. Ami a támogathatóságot illeti, a kettes pilléri technikai segítségnyújtást vizsgáltuk a tagállamban. Megnéztük, hogy a két pillér mindegyikében támogathatóak, támogatható kiadásokra fordították el a pénzeket. A pillér, az egyes és a kettes pillér közötti moduláció zavart okozhat, amikor konkrét pénzek allokációjáról van szó. Végül technikai segítségnyújtás nyomon követése. A számvevőszék szerint sem a bizottság, sem a tagállamok nem hoztak hétre megfelelő kereteket, amivel mérni lehetne ezeknek a pénzek, ezen pénzek felhasználásának a hatékonyságát. A 2013 közötti időszakban ezért ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy miután a technikai segítségnyújtásra szánt pénzek többsége nem operatív célokat szolgál, azért a közös értékeli keretben kell ezeket vizsgálni. Nem megfelelő tervezés és nem hiányos értékelés alapján elmondhatjuk, hogy nem volt teljesítmény alapú monitorozás a technikai segítségnyújtás szükségleteit megfelelő keretek között kellene meghatározni. És mivel ez nem történt meg, a bizottság így nem tudott felhasználni célzottan és hatékonyan egy olyan eszközt ott, ahol erre ez a legnagyobb hatást tudta volna kifejteni. És ilyen módon megkérdőjeleződött ennek az eszköznek a hasznossága. A számbevőszég tisztázni akarja azt, hogy a vidékfejlesztés területén hogyan kell értelmezniük a tagállamoknak a technikai segítségnyújtást. A jövőben a tagállamoknak külön kell majd kimutatni az administratív költségeket, és ilyen módon ez transzparensebbé válik, hogy a technikai segítségnyújtásra szánt pénzek mekkora hányadat nem fordították az eredeti szándékolt célra, a építésre. Megfelelő teljesítménymérési kereteket kell létrehozni a technikai segítségnyújtás számára. Köszönöm elnök azt, és örömmel válaszolok kérdésekre. Köszönöm szépen, biztos, hogy lesznek kérdések. A jelentéshez csak gratulálni lehet, rendkívül érdekes, valóban magas hozzáadott értéket felmutató jelentéshez. ez. Kaltenbach asszony a rapportőr. Ja, Köszönöm szépen először is a számvevőszéknek nagyon sok minden szerepel ebben a jelentésben elvárások az Európai Bizottsághoz és a Tanácshoz, különös tekintettel az általános közigazgatási kiadások vagy operatív kiadások közötti különbségtétel, Emellett azonban hadd utaljak arra, hogy ha a bizottság itt egy teljesítménykeretet dolgoz ki, és a tagállami érdekeltekkel szoros együttműködésben dolgozik, az fontos lenne, hogy szoros együttműködésben dolgozza ezt ki, mert tudom, hogy a gyakorlati munka gyakran nagyon megnehezíti az első pillérből vagy a második pillérből finanszírozandó feladatok esetében a különbségtételt. Azt, hogy mi az, ami személyügyi költségigazgatási kiadás, és mi az, ami operatív kiadás, mondjuk a fűtési költségek például. Na most ugyanígy nehéz gyakran világosan látni, hogy éppen milyen cipőben vagyunk, milyen cipőben járunk, melyik kalap van a fejünkön. Programspecifikus támogatások, a technikai asszisztenciából vagy segítségnyújtásból fizetendő kiadások. Gyakran azonban itt sem olyan egyszerűek a, a különb, nem olyan egyszerű a különbségtétel. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt erre mindenképpen oda kell figyelnünk, nehogy az legyen, hogy a jövőben megint végrehajthatatlan szabályokat fogadunk el. Fontos számomra ez a pozitív üzenet a jelentéssel kapcsolatban, hogy megállapították, hogy a hálózatépítés, a hálózatosítás egy fontos cél, és ez meg is valósul, még akkor is, hogyha nem igazán sikerül világosan látni, hogy melyik költségvetési sorról van szó, de összességében a számvevőszék követeléseihez csatlakozhatunk. Mindazonáltal azt gondolom, hogy ezen teljesítmény keret kidolgozásakor a tagállami elvárásokat nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm. Én is, nekem is lenne kérdésem, néppárti árnyékjelentéstevőként szeretnék föltenni néhány kérdést. Először is eh, Kajolát asszonyhoz, mennyire könnyű különbséget tenni a eh, vidékfejlesztési és mezőgazdasági technikai segítségnyújtási kifizetések között eh, gyakran még a titkárnőket is a technikai segítségnyújtás keretén keresztül fizetik, de hát nem ez volt az eredeti célja a technikai segítségnyújtásnak. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságtól erre választ kell kapnunk. El kell mondanom egyrészt, hogy Számomra ez nagyon érdekes jelentés a bizottság részéről, mert most így látjuk, hogy hogyan néz ki a költségvetési támogatás az Európai Unióban. Úgyhogy lenne egy kérésem Káfúrral szemben, jó lenne, ha kapnánk egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy 2014-ben hol administratív kifizetéseket, tehát az igazgatási kifizetések hol valósultak meg, mégpedig megosztott felelősségben. Aztán az Európai Bizottság részéről Lungó úr van itt, a mezőgazdasági főigazgatóságról. Azt kérdezem, hogy az technikai segítségnyújtásnak mennyi részét tartja meg magának az Európai Bizottság. Hogyha az Európai Számvevőszék ezt már felvetette, akkor emlékeztessenek rá. Aztán engem meg, meglepett egy dolog, a mezőgazdasági főigazgatónak mondom továbbra is, hogy a számvevőszék második ajánlását, mégpedig azt, az, hogy az általános IT maintenance t nem a technikai segítségnyújtásból finanszírozzák, ezt, ezt önök elutasítják. Miért nem? Miért utasítják el? Ezért szeretném kérni. Még Ineznek megadom a szót, Jelle Szender asszonynak, és aztán az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, mm, elnök asszony. Én azt gondoltam, hogy más kollégák lesznek itt, de mégsem így van, úgyhogy ezért szeretnék hozzászólni Kajolaj asszony beszámolójához. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy van itt egy kis kavarodás, ami ez a technikai segítségnyújtást illeti. Lehet, hogy is azt gondolják, hogy ezek gépek, eszközök. Nem, nem arról van szó. Amióta én Brüsszelben vagyok, azóta én a személyekre gondolok, az itt dolgozó eh, emberekre, vidéken, távoli területeken, Spanyolországban vannak olyanok, akik megpróbálják ezeket a projekteket ugye eh, végrehajtani, hogyha titkárnőket fizetnek ebből, akkor lehet, hogy technikai szakértőkre, segítségnyújtókra, tanácsadókra, tanácsadókra is van szükség, akik itt eh, részt vesznek. Sok harmadik országban, ahol együttműködünk, vannak ugye ezek a tanácsadók, akik a know-how-t átadják. Aztán az IT-ról, a számítógépekről is beszéltünk, ezekről a programokról, ezek igazgatási kérdések. Van egy külön költségvetési sor, amely éppen, hogy az internet és a komputer fenntartásra, vagy, vagy rendelkezés állására vonatkozik, de lehet, hogy valami másról van szó, talán ezt el tudják magyarázni nekünk. Köszönöm szépen, pontosan ez a probléma. Longó úr. Presidente, grazie. grazie. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget ad itt az eszmecserére a szemvőviszék érdekes jelentésével kapcsolatosan. Köszönetet mondok Kedem a asszonynak a jelentéséért, a véleményért. Köszönetet mondok a szemvőviszék képviselőjének, Kajulájt asszonynak azt szeretném elmondani, hogy általánosságban, ahogy meg tudtam állapítani, a bizottság kedvezően fogadja a jelentést, és elfogadja az összes ajánlást, melyet a szemvevőszék megfogalmazott, annak érdekében javuljon a hatékonyság, a technikai segítségnyújtás esetében egyetlen kivétellel, amire utaltak, és amire nem sokára kitérnék. Nos, a jelentés két területet fed le, a technikai segítségnyújtás vonatkozásában. Az egyik a közösségi szint, tehát a bizottság, ugye a másik pedig a tagállamok szintje. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a, segítségnyújt, a technikai segítségnyújtás, amelyet a bizottság nyújt, a bizottság költségvetési irány mutatása szerint zajlik. Az operatív technikai segítségnyújtás és a nem operatív technikai segítségnyújtás esetében egyaránt és valamennyi költségtípus az IT, az informatika vonatkozásában kapcsolódik a fejlesztéshez, vagy az úgynevezett karbantartásra az IT területen. Nos, ezeket mindig ugyanazon költségvetési sorhoz kell besorolni. Ez a megközelítés lehetővé teszi a költségvetési fegyelem megerősítését és a következetességet valamennyi megosztott irányítás alatt álló terület esetében. Ami az informatikai rendszereket illeti, ez volt az egyik kérdése, elnök asszony. Nos, a finanszírozás ezek esetében, illetve az egyre kifinomultabb informatikai rendszerek beszerzése. Itt ugye utalnék a vidék fejlesztési rendszer az Elvis 2-re. most ezen rendszerek célja a két vidék mezőgazdasági alap kezelésnek megkönnyítése, olyan kontextusban, amely nagyon bonyolultá vált az elmúlt években. A technikai segítségnyújtás magába foglalja a kezdeti fejlesztési költségeket, de a napra tételt is ezen a rendszerek esetében, elnök asszony. Az én smartphoneom esetében is, amikor reggel kapok egy üzenetet, elhangzik, hogy a pont as verziót megjelenítették, ezt közítették, tehát a smartphoneomat napra készé kell tennem ezen új rendszer fényében, hogy megfelelően működjön. Ehhez hasonlóan történik mindez. És ezt karbantartásnak hívják, de ez egy téves kifejezés, valójában egy fejlesztés, folyamatos fejlesztésről van szó ugyanazon informatikai rendszer esetében. Elnök asszony azt hiszem, hogy jó lenne ugyanabba a költségvetési sorba helyezni ezeket a költséget, költségeket. A bizottság emiatt úgy véli, már alkalmunk nyílt a szervezőszék megjegyzésére válaszolni, hogy ez a fejlesztési karbantartás egy upgrade operáció, amelynek célja a politikai célok elérése a vidékfejlesztési rendszerünkön belül. Szeretnék még egy másik dolgot kiemelni, amiről nem esett szó, de az elmúlt években hozzájárult ez a technikai segítségnyújtás fejlesztéséhez. Nagyon fontos a hálózati rendszerek kérdése, amely stratégiai fontosságúvá vált. Az európai innovációs hálózatra utalok például az innovációs partnerségekre. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, a bizottság indította be, és ez most lett teljes mértékben operatív ezen tervezési időszak végén. Ez például a költségvetési kiadások növekedésével járt az elmúlt években. Az IT rendszerek fejlesztésére szent költségek is nőttek, hiszen egyre összetettebb, egyre szofisztikáltabb eszközökre van szükség, amelyeket a tagállamok rendelkezésére kell bocsájtani. Az... Mm, itt van például a vidékfejlesztés területe, és ezen új informatikai rendszereknek köszönhetően a beszámolás sokkal pontosabbá vált, illetve a teljesítmény mérése is pontosabbá vált, hiszen önök egyébként itt a parlamentben nagyon gyakran utalnak erre a kérdésre, tehát kifejlesztettük ezt az informatikai rendszert, amely lehetővé teszi a sokkal gondosabb monitorozási tevékenységet. Ugyanakkor a bizottság és a nemzeti hatóságok közötti kommunikációt is megkönnyítik ezek a rendszerek, nagyon fontosak tehát ezek. Ami a tagállamok általi technikai segítségnyújtást illeti, itt szeretném kiemelni, hogy a stratégiai célok végrehajtását támogatjuk a vidékfejlesztés területén, amelyeket máshogyan nem lehetne ezen finanszírozások nélkül elérni konkrétabban. A technikai segítségnyújtás hozzájárul a végrehajtáshoz, a monitorozáshoz és az ellenőrzéshez a vidékfejlesztés területén. Nagyon fontos tevékenységek ezek, mint például az előkészítés, a kezelés, a monitorozás, az értékelés, a tájékoztatás, az ellenőrzés a programok esetében. Ezeket lehet finanszírozni ezen intézkedések jobb címén. A technikai segítségnyújtás tehát hozzájárul a programok korrekt végrehajtásához végeredményben, az administratív kapacitások kiépítéséhez a nemzeti hatóságokon belül. A jogalkotó egy rugalmas megközelítést alkalmazott a technikai segítségnyújtás keretében, az alaprendeletben. Itt ugyanis a választás szabadsága fennáll ezen rugalmasság révén, és erre azért van szükség, mert nagyon különbözőek az igények az egyes nemzeti hatóságok és regionális hatóságok részéről. A rugalmasság a technikai segítségnyújtási források esetében nem azt jelenti, hogy hiányzik a szigor, a fegyelem, elnök asszony. A megosztott irányítás keretében a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy a költségvetést az gazdaságoság, hatékonyság és megfelelő felhasználás elveivel összhangban költik el. Elnézést, mielőtt felolvassa az elébb beszédét, szívesen elolvassuk papíron. Jó lenne, hogyha a kérdésekre tudna válaszolni, de eddig nem válaszolt rá. Például arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság mennyit tartott meg magának a technikai segítségnyújtás fazékból, pénzből, és hogyha ezt a technikai segítségnyújtást a jelenlegi formájában ennyire védekezi, akkor vé, megvédi, akkor miért 8,2%-nál van a hiba határ? Presidente, mi spiace, mi dica che io non risposto. Elnök asszony, elnézését kérem, hogy azt mondja ön, hogy nem válaszolt a kérdésekre. Szerintem én részben, mert válaszoltam a kérdésekre, így például a, az informatikai rendszerek karbantására vonatkozó kérdésre már válaszoltam, és implicit módon válaszoltam egy másik szempontra is, amit felvetődött, hogy mire is szolgál a technikai segítségnyújtás. Most, hogyha pontosabb választ kíván, arra kérdésre, a, mely a költségvetési elemekre vonatkozott. Itt van a 2013-os év adatainak kivonata. 14,15 milliárd euróra vonatkozik ez a költségvetés egésze. A részletekbe is mehetek itt a technikai segítségnyújtási költségeket illetően. 1,67 millió euróról beszélünk a személyzetre vonatkozóan, 1,82 millió az it re az informatikára, 3,45 millió a hálózatokra, 5,57 millió más tételekre, 1,92 millió pedig az utolsó tétel. Ezek tehát azok az adatok, amiket itt megoszthatok önökkel, és azt is szívesen kifejtem, hogy hogyan is költjük el ezeket a kiadásokat. A hálózatok nagyon fontos költségvetési tételt jelentenek, ugyanakkor stratégiai szempontból is jelentősek, hogy megvalósíthassuk politikáinkat. Ami az el nem fogadott ajánlást illeti erre a kérdésre válaszoltam, Szerintünk ezek olyan kiadások, amelyek a karbantartás tétel alá tartoznak, de az informatikai fejlesztéshez tartoznának, tehát abszolút legitim ezek más kiadásokkal együtt kezelése. És ami pedig az orientációkat illeti, amelyeket a bizottság előirányzott a következő tervezési időszakra, nos, elmondhatom, hogy létrehoz láttuk az orientációkat, és ez nagyon fontos a technikai segítségnyújtás szempontjából. Itt lefedjük mindazt, ami a kiadások megosztását illeti, például a bérek között, illetve számos más szempont között, amelyek kapcsolódnak a technikai segítségnyújtás végrehajtásához, elnök asszony. Ha tehát részletesen meg akarja ismerni ezt a dokumentumot, ez nyilvánvalóan az ön rendelkezésére áll. Vannak itt még más dolgok is, amelyeket illetően válaszolni tudok, és az ön rendelkezésére állok. Thanks. The document is really Köszönöm szépen. Várjuk ezt a dokumentumot. Kajüli asszonynak adom a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony szólt a mezőgazdaságban az egyes és más pillér közötti technikai segítségnyújtás szétválasztásáról. Ez valóban a vidékfejlesztésre vonatkozik, ezt nem lehet egyes pillére használni, de nagyon sokszor az egyes pillére és a másik pillére egyforma a rendszer nehéz külön választani ezeket, és lehet, hogy ez az művi határ fontos lenne. Ájála Szender asszony beszélt arról, hogy a technikai segítségnyújtás a kapacitásépítésről szól. Ez valóban igaz, a SAPARD és más programokban arról van itt szó, hogy a, a, a közigazgatás kapacitását e, javítsák, hogy a politikát végre tudják hajtani. A mezőgazdaságban nem, nem zárják ki külön az adminisztratív kiadásokat, ezért van kerül sor erre a jelentésre. Én nem gondolom, hogy a számvevőszé kritizálná azt, hogy a technikai eszközöknek, a vidékfejlesztési technikai eszközöknek a fenntartását ebből finanszírozzák. A probléma az az, hogy technikai segítségnyújtásnak hívják ezt, és ez nem kapacitásépítés, ez nem helyesen elköltött pénz és ez a politikai, politika öm, mezőgazdasági politika eredményeit nem fogja javítani. Nagyon fontosnak tartom a két dolog szétválasztását a jövőben, ez nem lehet nehéz. Aztán felmerült egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a technikai segítségnyújtási kiadások mennyiben növekedtek, és az Európai Bizottság mennyit költ erre. 2007-ben a mezőgazdasági DG-ben és a vidékfejlesztésben 12 millió volt a kiadás, 2013-ban pedig 22-höz volt ez közel, folyamatos növekedés tehát az évek során. Ezzel egy időben a menedzsment kiadások 12-ről 8 millióra csökkentek, a jelentésünkből veszem ki a számokat, remélem, hogy ezek megfelelő számok, ezt ez a válaszom a kérdésére, amely kérdést a bizottságnak is föltettek. Köszönöm szépen, Ája Leszender asszonynak lenne egy kiegészítő kérdése. Igen, köszönöm. Nem értem, hogy a technológia felfrissítését miért nem tartják kapacitásépítésnek. Én ismerek az előző évekből eseteket. Pontosan erről volt szó, különböző mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó kapacitások kibővítése, a digitális területnek a kibővítése, különböző applikációk alkalm, beszerzése, nem értem, hogy a digitális kérdéseket miért nem veszik ide be, ez miért nem tekintik technikai segítségnyújtásnak ezen projekteknél, amelyeket én ismerek. Nagyobb projektekről van szó, nagyobbak, mint Belgium. Pontosan arról van szó, hogy ezeket a digitális projekteket ebbe beveszik, a digitális kiadásokat, digitális területre szóló kiadásokat, ez nagyon sok munkahelyet is létrehoz. Igen, igen, az IT rendszer kiépítése, hogyha ha azért hozzuk ezt létre, hogy jobban működjenek a projektek, akkor ez technikai segítségnyújtás. De hogyha a rendszer már készen van, és a fenntartásról van szó, minden IT rendszert fel kell, fenn kell tartani, és ehhez IT specialistákra van szükség. A kérdés az az, hogy ez ez a bármilyen jellegű IT fenntartás még mindig technikai segítségnyújtás-e, vagy nem? Szerintünk nem tagállamokban is nagyon sokat koncentrálunk az IT fenntartásra, a technikai segítségnyújtáson belül. A kérdés az az, hogy ezek az emberek, akik ezeket a, ezeket a rendszereket fenntartják, ezek megkapják a kifizetés, fizetésüket, vagy nem az EU-tól. Tehát ez, ez EU pénz, a tisztviselők fizetéséről van szó. Ez egy fontos téma, és azt hiszem, hogy a arra koncentrál, amit az Európai Bizottság a különböző operációs programokon keresztül létrehozott mindenféle megtakarítási pénztákkal kapcsol, pénztárakkal kapcsolatban, és az erről vonatkozó be, beszámolókkal kapcsolatban. Kálenbach asszony szó zárásként. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megválaszolták a kérdéseket. Azt gondolom, hogy hogy itt az IT definíciót újra kell gondolnunk. Itt az ajánlásoknál önök is azt mondták, hogy világosabb definíciók vannak. Pontosan ezért is beszélünk erről a kérdésről, mert ezek a, ezek a területek nem megfelelően elhatárolódtak. Ez az egyik elsődleges kérdés. A másik feladat pedig, a tagállamokkal való együttműködés arra vonatkozóan, hogy a technikai segítségnyújtásból érkező pénzeket is be kell tervezni. Azért mégiscsak furcsának tartom én ezt, hogy az ellenőrzések idején, illetve a számvevőszéki látogatások idején a tagállamokban a pénzek nagy része, amely amely technikai segítségnyújtásból jött, erre nincsen semmiféle tervezés, nem tudják, hogy mire eh, fogják ezt fordítani. Az a hozzáállás, hogy majd meglátjuk, hogy mire fordítjuk. Eh, túl nagy a leszéfer a bizottság részéről és a tagállamokkal szemben, úgyhogy jó lenne, hogyha itt eh, nem csak az Európai Bizottságon belül, hanem a tagállamokkal való együttműködésben is eh, sikerülne világosabb tervezést megvalósítani. Ez eh, persze változhat, azért rugalmasnak kell lenni, de legalább legyenek valamilyen tervek, hogy az ellenőrzésben is ez eh, csatornázza a munkát. Köszönöm szépen, akkor azt hiszem, hogy ezzel ezt a napirendi pontot sikerült lezárni. A következő pontot, a Dunai hajózást Ivanova asszonynal és a jelentéstevővel Novakov úrral egyeztetve. Június 8-ára halasztottuk, nagyon sajnálom, általában megbízhatóak vagyunk, de ma már nem sikerült. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 18 órakor meg a Berlemon épületben az ellenőrző bizottság meghívására egy fogadáson veszünk részt. 9 órától 10 óráig koordinátorok ülése lesz holnap, úgyhogy holnap 10 órakor kezdjük a nyilvános ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, kellemes estét, az ülés lezárom.